liebe Kedves kollégák, szeretettel üdvözlök mindenkit a szakbizottságunk ülésén, mai hétfőn délutánon. Számosan vannak már a teremben, de reménykedünk abban, hogy az elkövetkezendő időkben még többen érkeznek. A napirend elfogadás az első napirendi pontunk. Ha nincs ellenvetés, akkor elfogadottnak tekintjük ilyen formában. Az elnök közleményei az elmúlt héten örvendetes módon a biocid témában, a biocid rendelete kapcsolatban, jogszabálya kapcsolatban kompromisszum született. Ez sikerült a tárgyaló csapatunknak a tanácsa való tárgyalásokon elérnie. Aztán itt lesz a szevezó hármas irányelv, amely még a tárgyalások témáját képezi. a bizottság összetételében változás van. Wolfgang Klintz már nem póttak, hanem Szerzsé Koszlik fog a helyre érkezni. Üdvözöljük szeretettel őt körünkben. Számos híradás van, amelyek aggodalomra adnak okot. Van egy nagy jelentés, amely azt mondja, hogy az európai gazdasági válság a klímavédelmi politikának a finanszírozását is veszélybe sodorja. Itt van egy nagy luk, ami a harmadik világnak ígért támogatások finanszírozását illeti, illetőleg a 2012 utáni kapcsolódó finanszírozást illeti. És van egy másik tanulmány, amit a bizottság készített, amely az európai környezetvédelmi jogszabályokkal szembeni jogsértéseket, azok nem teljesítését eh, taglalja, eh, és ami azzal a következménye jár, hogy más területeken, például az egészségügyben jelentős pótlólagos költségek keletkeztek. Aztán nyilván önök is értesültek arról, hogy a klímavédelmi világtanácsnak a szélsőséges időjárás viszonyokkal kapcsolatos jelentése. Ilyen jelenségeknek minden kontinensen tanulj voltunk már 2011-ben. Ez a jelentés azt mondja, hogy ezek a szélsőséges időjárás jelenségek egyre gyakrabban fordulnak elő, árvizek, árvizek illetve az asszály is egyre gyakrabban sújt. És akkor áttérnek az első érdemi napirendi pontra, különösen nagy öröm számomra, hogy a biztosunkat, Janes Potocsnikot üdvözöljem itt a bizottságunkban. Üdvözöljük Ön tehát a Környezetvédelmi Szakbizottságban, itt a parlamentben. Mindig nagyon érdekel minket, hogy az Ön területéről milyen kezdeményezések indulnak ki. A mai napon szeretnénk az erőforrás hatékony Európáról is eszmét cserélni, az ezzel kapcsolatos úti tervről, amit Önök készítettek. Ez nagyon jó így, mert ut- Ugye mi nagyon is szorgalmasan dolgoztunk, és ezzel a úti tervvel kapcsolatban készítettünk egy jelentést, amit Gerbrandi kolléga e, írt, ezzel is fogunk foglalkozni. A klímavédelem területén évek óta az a tapasztalatunk, hogy erőforrás hatékony Európára van szükségünk, és valóban van egy összefüggés, egyfajta híd e, a klímavédelem és a különböző erőforrások között, amelyeket túlzottan használunk tehát mindenképpen már ideje volt, hogy egy zászlóshajó kezdeményezést fogadjunk el ezzel kapcsolatban az Európa 2020-as stratégiában, és az úti tervvel most aztán megérkezett az az eszköz, az a koncepció is, amelynek mentén cselekedhetünk a jövőben, de hát egy szónak is száz a vége, megadom önnek a szót, parancsoljon. Thank you, uh, dear chairman, lady. Kedves elnök úr, Hölgyeim és uraim, igen tisztelt ENVI szakbizottsági tagok, Egész héten itt vagyok a parlamentben. Ma az MV-ben, holnap a Petiben, holnap után az ITRE-ben. Persze a Petiben nem ugyanazokat a kérdéseket vitatjuk meg, mint itt, ám az ITRE-ben pont ugyanarról lesz szó, amiről itt az erőforrás hatékonyság kérdéséről, de azért biztos vagyok benne, hogy még a Peti Bizottságban is lesz szó az erőforrás hatékonyságról. Viktor Hugóval kezdem, aki azt mondta egyszer, hogy semmi sem olyan erős, mint azon gondolat, amelynek eljött az ideje. Biztos tudják, hogy az erőforrás hatékonyság a mandátumom alatt mindig nagyon meghatározta gondolkodásomat, és a célom az volt, hogy az erőforrás hatékonyság ügyét előbbre vigyem. A válaszok, amelyeket a miniszterektől, a nem kormányzati szervektől, az akadémiai egyetemi világtól kaptam, azt mutatja, hogy eljött az ideje az erőforrás hatékonyságnak. Egyre szorosabbak az erőforrás a rendelkezésünkre álló nyers, nyersanyagok, de ez is erre kényszerít bennünket, de ugyanakkor ez egy lehetőség is, és ez a kreativitásunkat kell, hogy inspirálja, az innovációt viszi előre, és a szakpolitikák eh, kezét kell, hogy fogja és irányítsa, valamint eh, az üzleti döntéseket is meg kell, hogy határozza, és a fenntarthatóság irányába kell, hogy elmozdítsa mi mindennapos politikánkat. Tudom, hogyha itt szólalok föl, jól informált publikum előtt szólok, önök mind tudják, hogy miről szól az erőforrás, vagy a nyersanyag hatékonyság, és meg vagyok róla győződve, hogy önök is úgy gondolják, hogy ezen az úton kell haladni. Tudom, hogy Gerben Jan Gerbrandi jelentése is erről szólt, tehát az erőforrás hatékonyság kérdéséről. Ezért a feladatunk önöknek és nekem közösen az lesz, hogy meggyőzzük másokat az intézményekben és a világban, hogy erre van szükség, utána pedig megfelelő útra lépve kell haladnunk. És ki kell, ki kell találnunk, hogy hogyan és mikor, milyen lépésekkel jutunk el az erőforrás hatékony Európa irányába. Ma délután el szeretném mondani, hogy mi a bizottság részéről hogyan mozdultunk el a miértől a hogyanig. Először a kihívásokról. Épp az imént magyaráztam, hogy miért van ő növekedési paktumra szükség. A hetedik milliárd ember született meg a Földön múlt hónapban, és ez egy közös felelősségünkre hívja fel a figyelmet, mégpedig arra, hogy mind az nyersanyagok, mind az erőforrások um, ugyan olyan mennyiségben állnak rendelkezésünkre, ugyanakkor a világ nagy ökoszisztémáinak 60%-a, akik a forrásokat használják, nem fenntartható módon kerülnek felhasználásra, gazdálkodásra. Három, 2050-re háromszor ennyi erőforrásra lesz szükségünk, Azaz a business as usual, hogy úgy politizáljunk és éljünk, mint idáig, nem opció számunkra vagy úgy növekedünk, hogy ha fenntarthatóan növekedünk, vagy nem növekedünk. Látjuk a nyersanyagok és az erő és a, a energiahordozók árának égbeszökését, és láttuk a háborokat és az olajkríziseket, amelyek meghatározták a múltat, és most azt kell, hogy mondjuk, hogy az olcsó és hozzáférhető erőforrás kor, korszaga megszűnt. Fentarthatóan kell tehát gazdálkodni, és világossá, és a legtöbb közép vagy nagy európai cég számára ez világos. Az Európai Unió cégeinek 87%-a azzal számol, hogy a nyersanyagok ára növekedni fog. Több mint 40%-a a nyersanyagok bekerülése ára a végtermékekben, az előállítóiparban a munkaerő 20%-os összehasonlít, árának összehasonlításával. Azaz tehát, hogyha nő a nyersanyagok ára, ennek ez mint egy láthatatlan kész, biztos, hogy rákényszeríti a gazdálkodókat az átgondol, új gondolkodásra. De ugyanakkor nincsen megfelelő működő piac, amely a tiszta levegőt, a tiszta vizet, a működő ökorendszer, ökoszisztémákat biztosítaná. Ezért nekünk, politikusoknak felelősségünk az, hogy a fontos és sérülékeny források mindenkinek rendelkezésére álljanak, és biztosítani kell, hogy mind az ipar, mind a fogyasztók felkészüljenek a kihívásokra. Hogyha sikerül a növekedést a nyersanyag felhasználástól külön választani, és ez volt az egyik zászlóshajó kezdeményezés, akkor ezzel meggyőzhetjük mind a fogyasztókat, mind a cégeket arról, hogy megfelelő befektetésekre van szükség, illetve mindenkinek a saját élet vezetését, életstílusát is változtatni kell. Minek kell megváltoznia? Hogyan tudjuk meghaladni azokat az akadályokat, amelyek mind a fogyasztók, mind a cégek, mind pedig az országaink akadályában vannak. Hogyan tudjuk a rövidtávú horizontokat kitávigítani, amelyek a rövidtávú döntéshozatat határozzák meg, és hogyan tudjuk a gondolatok áttörését elérni. Hogyan tudjuk a zöld termékek igényét megteremteni a belső piacon, a közös piacon és a háztartásokban. Nos, ez az a kérdés, amelyre a nyersanyag hatékony Európáról szóló roadmapünkben, úti tervünkben választ adunk. Ez az agenda, ez a menetrend prioritás számomra. Először is emlékeztetni szeretném önöket, hogy ez nem az én saját uh, menetrendem, hanem a bizottság menetrendje, melyet a kollégium, a biztosok kollégiuma elfogadott. Arról szólunk ebben, hogy hol akarunk lenni 2050-ben, és hogy akarunk eljutni 2050-ben, lehetőség szerint úgy, hogy mi vezessük a fejlődést. Az erőforrás hatékonyság a strukturális gazdasági reformok lényegét jelentette mindig, és amikor ebből egy az Európa 2020-as stratégia, stratégia egyik zászlós hajó kezdeményezése volt, ezért ez nem csak egy környezeti ügy, hanem a versenyképünk záloga is. A zászlóshajó kapcsán azt határozzuk meg, hogy hogyan tudunk pozitívan, elkötelezetten minden szereplő bevonásával a céljainkért dolgozni. By 2050. Most pedig felolvasom a víziónkat, a jövőképünket. 2050-re az Európai Unió úgy nőtt, hogy figyelembe veszi a szűkös erőforrásokat, eh, valamint eh, bolygónk igényeit, gazdaságunk versenyképes és inkluzív jellegű lesz, eh, és magas szintű életminőséget biztosít. Fentarthatóan gazdálkodunk a forrásokkal, megfelelő éghajlatváltozási mérföldköveket értünk el, és az ökoszisztémák működését biztosítjuk. Komoly lépésekre van szükség ahhoz, hogy ebből valóság legyen, és ezeket a 2020-ig elérendő úti terv határozza meg, három pontra fókuszálunk. Hol élünk, mit eszünk, és hogyan mozgunk, hogyan megyünk egyik pontból a másik pontba. Miért erre koncentrálunk? Nos, azért, mert a három területről ered eh, forrás felhasználásunk 80%-a. A menetrend eh, sok meglévő eszközt integrál, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályokat, vagy a zöld közbeszerzési jogszabályt, ám most először koherens keretbe foglalja ezeket azzal a céllal, hogy mind a politika, mind az üzleti világ döntéseit irányítsa, és így strukturális gazdasági programunk szélesebb kontextusába ágyazza ezeket. Az úti terv mérföldköveket határoz meg 2020 számára politikai, szakpolitikai prioritásokat és irányokat, de természetesen a úti terv 24 oldalában nem tudta az összes új kezdeményezést eh, és jogszabálytervezetet meghatározni. Például a hulladék lerakást 2020-ig meg kell szüntetni, vagy pedig a, a munkák megadóztatása helyett a környezetvédelmi adózásra való áttérés sürgetjük, de ez csak programként szerepel itt. Más területek, például a termőterület felhasználására vonatkozó adózás egészen új. Egészen új eszközöket is bevezettünk, például stratégiánk célja az, hogy a piaci visszáságokat korrigáljuk, és az árakat helyre billentsük azért, hogy a források felhasználása tükröződjön a áru árában is. Az új politikai lépések segítségével igyekszünk az á, a források árát meghatározni, például a víz, a biodiverzitás, vagy a tiszta levegő. Olyan szempontok ezek, amelyek a mai árképzésben nem szerepel, szerepelnek. Éppen ezért tehát a forrás felhasználásra, illetve a a környezet szennyezésre fogjuk helyesni, helyezni az adózási súlypontjot, ez fiskális konszolidációt is biztosít majd, valamint arra ösztönzi majd mind az ipart, mind a polgárokat, hogy eh, fenntarthatóan használják fel az erőforrásokat. Mind a keresleti, mind a kínálati oldalon szükség van eszközek, eszközökre. A kínálati oldalon eh, többet kell tudnunk termelni kevesebb energia felhasználással, például az öko-design kritérium kiterjesztésével, a kereslet oldalon pedig egy nagyobb, átláthatóbb, egyszerűsített piacra van szüksége fenntartható termékek számára, azáltal, hogy a zöld közbeszerzési kritériumokat és az energia tanúsítványt egy- egyesítjük. A politikai döntéshozók és az üzleti döntéshozók intenzíven be kell, hogy foglalkozzanak a e kérdéssel. Mi e, tárgyalunk velük, de ugyanakkor céljainkat még nem értük el. Ezért az egy e, vezetői indikátorra van szükség, amelynek segítségével átláthatóvá tesszük, hogy mind a nyersanyag, mind a széndiokszid kibocsátás, mind a talaj felhasználás és a levegő felhasználás tekintetében ki hogyan szerepel. Ezzel összefüggésben egy sor politika specifikus indikátort is felállítottunk, és így a céljainkat növelni fogjuk például a hulladék területén. Ennyit tudunk ma tenni, de természetesen itt nem állunk meg. Az úti tervel egy participatórikus több szereplőt bevonó folyamatot indítunk útjára, amely átfogó, zöld, fenntartható célokat tűz ki maga elé. Ugye azt szokták mondani, hogy ne várjuk ki a krízist, amíg eljön. A jelenlegi krízis bármilyen súlyosan sújt is bennünket, lehetőséget kínál a szakpolitikai reformokra annak érdekében, hogy fenntartható, kivezető útvonal találjunk belőle, ezért a forrás hatékonyságot teljes egészében integráljuk az európai szemeszterbe. Mit jelent ez? Azt, hogy a tagállamoknak Eh, ez a saját nemzeti reformprogramjukban is meg kell jeleníteni a célokat. Középtávú céljaink azok, hogy az környezeti káros anyagok eh, környezetbe kerülését eh, megszüntessük és csökkentsük a szennyezést, de ugyanakkor biztosítani kell azt is, hogy a zöld technológia, technológiákba fektetünk be pénzt, és a fenntartható termékek és a szekundér nyersanyagok piacát kiterjesztjük, és biztosítjuk, hogy a közintézmények is zölden gazdálkodnak. A költségvetési mainstreaming, a horizontális költségvetési politika tehát nagyon fontos, és természetesen a Life Plus elkötelezett környezetvédelmi programunkat épp ezért folytatni kell. Az első aktív kizöldítési NNF javaslatok várhatók már a bizottságtól. Jelenleg Ugyanakkor csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon nagyra értékelném az önök támogatását abban, hogy költségvetésünk környezeti dimenzióját kiterjesszük. Hölgyeim és uraim, ahogyan láthatják, hatalmas, hogy nem mondjam, sziszi-fuszi munka áll előttünk. Bízom az önök támogatásában, különös tekintettel a specifikus javaslatok eh, kidolgozása során, amelyek mandátumom során eh, a bizottság kezéből kikerülnek. Egy történetecske kezdetével fejezem be mondandómat. Múlt hónapban a Guardian napilap azt kérte az orvosújtól, hogy kommentálják a hetedik milliárd megszületett gyermeket. Kiolvasom, hogy mit írtak. Üdvözlünk a világon, és bocs, hogy ilyen káosz van. Egy olyan bolygót hagyunk rád, amely egyre jobban felmelegszik, és nem úgy tűnik, hogy egyre kevésbé bírja ellátni a lakóit. Nem tudjuk pontosan, hogy mi fog történni, de a te generációd lesz az, aki a változást hozza, vagy akit magával sodor a katasztrófa. Figyelj arra, mit mondanak a tudósok, a kutatók, és tegyél akár csak kislépéseket a jövő felé. Köszönöm szépen! Ja, e eh, eh, komisszálival. Nos, biztos úr, kedves Janász Patasnik, nagyon szépen köszönjük ezt az impresszív beszámolót, ami arról szól, hogy miért is van szükségünk erőforrás hatékony Európára. Viktor Hugo kezdeti filozófikus szavaitól egészen a 7 milliárdodik gyermeknek tett jó kívánságokig láthatjuk azt a teljes spektrumot, amely magában rejti a jövővel kapcsolatos aggodalmainkat. Nos, valóban nagyon jó dolog, ha emlékeztetünk arra, hogy a bizottság egy ütemterve dolgozott ki, és ez a bizottságnak nem csak a környezetvédelemért felelős biztosnak az unti terve, tehát a többi portfóliónak a felelőse is felelősséget kell vállaljon, hogy azért, hogy végre legyen hajtva, és az elkövetkezendő éveknek a költségvetése esetén is figyelni kell arra, hogy megfelelő források álljanak-e politika rendelkezésére, már amennyiben az Európai Unió erre egyáltalán képes. Tehát nagyon jó, hogy az európai szemeszternek egyik mércéjévé tesszük ezt a témát, és ebből a szempontból is vizsgáljuk, hogy a politikák jobbá vagy rosszabbá válnak. Ami engem érdekel, az az, hogy a hetedik környezetvédelmi akcióterv az valami fajta korrelációt mutat-e ezzel az ütemtervel, és milyen 2020-ig terjedő további részletekkel kell számolni. Sokan érdeklődnek a témáját, úgyhogy el is kezdem a hozzászólóknak a listáját. Richard Zéber kap első koordinátorként szól, három percben. Nos, hogyha ennyire kevés az idő, mint amennyire az erőforrásunk, akkor tényleg korlátozásra van szükség. Te vagy az elnök, úgyhogy ez a te feladatod, hogy ilyen korlátozással éljél. Nos, biztos úr, köszönjük szépen az előadását, nagyon is jó analízist, elemzést adott arról, hogy milyen helyzetben vagyunk. Úgy gondolom, hogy ezen elemzés után, amelynek tartalmát nagy részt osztjuk, most kicsikét egy pessimista, negatív dolgot érezhetünk, de úgy gondolom, hogy pozitívan kell megközelítenünk ezt a témát. Úgy gondolom, hogy a pozitív megközelítés móddal fogunk tudni a megfelelő politikai eszközöket kidolgozni és alkalmazni. Éppen ezért annak hangoztatása mellett, hogy az erőforrás hatékonysággal kapcsolatos stratégia kidolgozás egy helyes dolog, és ezt a teljes bizottsági eh, kollégium, biztosok kollégiuma eh, erre áldását adta. Úgy gondolom, hogy fontos foglalkozni belső piaci témákkal. Nagyon sok belső piaci témát kell megnézni, ugyanis itt gyakran nem használják már a rendeletet, mint eh, jogeszközt a tagállamokra bízzák irányá formájában a cselekvést, és nagyon-nagyon nagy késedelembe, illetve mulasztásokba esnek a tagállamok, amikor a célok elérésről van szó. Például a hulladékezelés területén nagyon nagyok a különbségek vannak a tagállami átültetés megvalósítás területén. Itt például a bizottságnak először is az átültetés területén sokkal erősebb ellenőrzést kell gyakorolnia, hogy egész egyszerűen a tagállamok betartsák azt, amiben közösen megállapodtunk, helyesen járjanak el, és adott esetben segítséget is kell nyújtani nekik, de mulasztás esetén keményen is fel kell lépni a bizottságnak. Ebben a tekintetben a rendelet egy egyszerűbb jogi instrumentum lenne az előírások betartatására, hiszen nem térhetnek akkor el a tagállamok, de azt szeretném kérni, mielőtt valami nagy dologról határozunk, Nézzük meg, hogy az eddigi dolgok hogyan lettek átültetve, és itt be kell pótolni a elmaradt feladatokat. Aztán itt van a biohulladékkal kapcsolatos irányelv, különösen, hogyha a biohulladékot energianyerésre használják. Tudjuk, hogy a bizottságnak itt más a vélemény, mint nekünk, de úgy gondolom, hogy ez a téma az elmúlt időszakban fontosabbá vált, aztán nagyon üdvözlöm, hogy a bizottság javaslattal állt elő az agrárpolitika és a regionális politika kizöldítése területén. Ez nagyon nagy siker, amely önnek is köszönhető. Most ugye az a lesz a fontos, hogy azt lássuk, hogy mit sikerül elérnünk a nap végére, tehát a negatív környezetvédelmi hatású szubvenciókat eh, ki tudjuk vezetni a rendszerből, meg tudjuk szüntetni, vagy továbbra is fennmaradnak ezek például. Itt van a vízgazdálkodás területe, eh, nézzük meg aztán az agráriumot is, nagyon remélem, hogy ezen a két területen megfelelő eh, megoldások születnek, és nem támogatjuk az olyan kultúrákat, ahol rendkívüli a vízszegénység, ami pedig a blueprintet illeti. Úgy gondolom, hogy itt jó úton jár az ön Eh, hivatala, nagyon is várjuk az eredményeket, és aztán reméljük, hogy a érintettekkel kapcsolatos következő találkozón is majd előrelépések lesznek. Nagyon örülök annak már előre, hogy itt majd előre ki tudunk dolgozni megfelelő jogi eszközöket. Tehát még egyszer összefoglalóan ön támogatjuk teljes szélességben, kérjük mutasson bátorságot a tagállamokkal szemben, és nézzen a körmükre, hogy betartsák azt, amiben megállapodtunk. Elnök, köszönöm szépen, Linda McEvan. Um, Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönjük, hogy ismertette a javaslatukat. Én úgy gondolom, hogy uh, a tagok többsége, képviselők többsége egyet fog érteni önnel, hiszen mi vagyunk a Környezetvédelmi Szakbizottság. Ami aggaszt engem az az, hogy az ön üzenete kicsit uh, túlhat azon, amiért ön felelős a bizottságban. Florenc úr uh, ismeri a tanácsal folyó tárgyalások menetét Nos, mi e, jogalkotással foglalkozunk, az elektromos hulladékról jogszabályt fogunk alkotni, tudjuk, hogy a problémák hol vannak, és látjuk, hogy a tanástól nem kapunk majd kielégítő választ. Ami a halászat plafonhoz kötését illeti, illetve a mezőgazdasági politika reformját illeti, szeretnénk gondoskodni róla, hogy a halászati politikában és a mezőgazdasági politikában tényleg történjen változás, mert őszintén szólva azt hallom, hogy az emberek megpróbálják átratatni a dolgokat, és hogy vissza akarnak térni a hétköznapi kerékvágásba. Bízom benne, hogy a többi szakbizottságnál és a tanácsnál is sikeres lesz a reform tartalom tekintetében. Az újszülöttről beszélt ön, a, a Financial Times szerint, a ma reggeli Financial Times szerint a foszilis energiák új korszaka indul most a kátrányolajjal, meg a különböző új kiaknázási technikákkal. Egyébként a palagázról magunk is jelentést készítünk, és kíváncsiak vagyunk az ön véleményére. Ugyanis ennek az újszülöttnek azt is meg kell mondanunk, hogy sajnos a mi generációnk nem tanult az előző generációktól, és képtelen elmozdulni. A, egy vegyi anyagról is szeretnék szólni, TCA-nak meg TC E-nek is e, hívják. trikoetilén, trikloretilénnek hívják, ez egy oldószer. Az Egyesült Államokban a múlt héten egy e, nagyon fontos tanulmány e, kimutatta, hogy a Parkinson betegség, Parkinson kór kialakulásában jelentős szerepe van feldolgozóiparban használják. A lobby azt szeretné, hogy az engedélyezés eljárás ne vonatkozzon rá. Mindenképpen nagyon oda kell figyelni erre a vegyi anyagra. Nem tudom, hogy ön ismeri ezt a Parkinson korral kapcsolatos tanulmányt, hogyha nem, akkor felhívnám a figyelmét rá, hogy mindenképpen megfelelően tudjon intézkedni. Köszönöm szépen. Ja. Triklor etilén. Nehéz kiejteni. Ez kemény. Krisz. Biztos úr pedig majd utána néz ennek a vegyi anyagnak. Chris Davis. Gebrandi úrnak adnám át a helyemet. Tessék, szívesen meghallgatjuk. Köszönöm, elnök úr, hogy így üdvözölte, hogy lemondok a hozzászólási lehetőségemről. Köszönöm szépen, elnök úr. Látja, milyen hatékonyan használjuk fel az időnket? Szeretnék egy kicsit részletesebben beszélni arról, amit már Linda McEwen említett. Mi itt a Környezetvédelmi Szakbizottságban e, egyetértenénk, ugye a e, biztos a bizottság erőforrás hatékonysági e, javaslataival, de valójában igazából a Gazdasági Szakbizottságnak kellene 100%-ig egyetérteni ezekkel a javaslatokkal, mert hogyha megnézzük a számadatokat, azokat is, amelyeket most adott nekünk a biztos úr, nos, nagyon is van értelme hatékonyabban felhasználni az erőforrásokat gazdasági szempontból. Ez teljesen logikus. Ma délután a munkaanyagom alapján én is fogok számokkal szolgálni gazdasági szempontból is teljesen indokolt lenne, hogy hatékonyabban használjuk fel a nyersanyagokat, erőforrásokat. Biztos úr, nagyon súlyos gazdasági válság idejét éljük, és úgy tűnik, hogy ez napról napra súlyosbodik. mindig újabb és újabb súlyos híreket kapunk a reggeli sajtóval. Az egyetlen, és az egyik módja annak, hogy kimásszunk ebből a csávából, éppen az erőforrás hatékonyság erősítése, általánosságban a fenntarthatóság erősítése, csak a sokkal fenntarthatóbb európai gazdaság, erőforrásait hatékonyabban felhasználó európai gazdaság eh, tud majd kilábalni ebből a gazdasági válságból, és versenyképesebbé válni. A biztos úr, biztos vagyok benne, hogy egyetért ezzel, de azt kérdezném eh, öntől, hogy eh, a kollégái az Európai Bizottságon belül mennyire meggyőződött, meg, mennyire vannak meggyőződve mindenről? hallottam, hogy a roadmap-et el kellene halásztani, mert gazdasági válság idejét éljük. Én pont fordítva gondolom, hogy fel kellene gyorsítani ennek a roadmap-nek a megvalósítását, mert gazdasági válságot élünk. A kérdésem az, hogy mennyire vannak meggyőződve a bizottságban a kollégák, illetve egyes tagállamok a tanácsban arról, hogy gazdaságilag is szükségszerűség az erőforrás hatékonyság. Köszönöm. Hát akkor mondja el, hogy a másik 26 biztos mennyire van meggyőződve erről, de először Anna Rozba. Köszönöm szépen, elnök úr, megpróbálom én is angolul. Üdvözlöm a biztos urat nagyon örülök, hogy azt hallom, hogy az Európai Bizottság tényleg látja állítólag, hogy általánosságban is mennyire szükséges ezeknek az intézkedéseknek a meghozatala, és hogy odafigyeljünk az erőforrásokra. Ez a hét az Európai Unió nemzetközi étel pazarlás elleni hete. Nem tudom, hogy tisztában van-e az Európai Unión belüli élelmiszer lánc problémáival. Szeretném, hogyha erről tudna beszélni. Több útja van, ugyanis a bio hulladék újra feldolgozásának, vagy saját formájában újra fel lehet használni, vagy biogázzá, megújuló energiával lehet alakítani. Úgy gondolom, hogy már is van egy sor jogszabály, nem hiszem, hogy még több papírt kellene termelnünk, inkább az állampolgárokhoz kellene fordulni, és meg kellene nekik tanítani, hogy felelősen kell általában az erőforrásokat felhasználnunk. Nem tudom, hogy van-e valami elképzelése arról, hogy a tagállamok szintjére, sőt, a régiók, önkormányzatok szintjére hogyan lehetne visszavinni ezt a témát. Köszönöm. Köszönöm. Elnézést kérünk hogy rossz a hangosítás a teremben, mert megint bosszankodunk emiatt, a technikusok nem tudták megoldani ezt a problémát. Vász Eichert, köszönöm szépen elnök úr, köszönöm a biztos úrnak, Potocsnik úrnak, hogy elmondta a véleményét az erőforrás hatékony napirendről. Úgy gondolom, hogy itt a teremben legtöbben üdvözöljük ezt a programot, akár csak ön, de persze jó lenne, hogyha más dj kre és a többi tagállamra, illetve tagállamokra, illetve más országokra is ki lehetne terjeszteni ezt az európai jogszabályt. Kérdés, hogy az európai szemeszterhez nem lehetne kapcsolni az erőforrás hatékonysági mutatók vizsgálatát, akkor talán többet tudnánk elérni a többi es pontjáról nyilván nem fog beszámolni, de szeretném tudni, hogy ezek a mutatók tényleg mennyire kerülnek bele az európai szemeszterbe, akkor lenne ugyanis belőlük európai magszabályozás. Másik téma természetesen az adózás kérdése. Tudjuk, hogy amikor általánosságban beszélünk az adózásról, akkor mindenki azt tartja kívánatosnak, hogy a munkáról inkább az erőforrás felhasználásra kerüljön át az adóztatás, de a szabályokban ez nem szokott megjelenni. Erőforrás hatékony adózásról lesz-e irányelv? Harmadik kérdés, a biomasszáról már volt szó, természetesen ez is az egyik fontos erőforrásunk. Tudjuk, hogy egy csomó helyen folytatnak biomassa politikát, de alapvetően az energetikai rendszerekben, és ez nem a leghatékonyabb felhasználása. Ugye különböző szinteken lehet feldolgozni, végeredményben pedig elégetik a biomasszát, de ez csak az utolsó lépés. A szilárd biomasszáról fenntartatósági kritériumokat ígértek nekünk, de nem látott még napvilágot semmilyen konkrét javaslat ezzel kapcsolatban, és ezért kis szkeptikus vagyok lehet, hogy egyszerűen az egységes piac létrehozásán fáradoznak, nem a fenntarthatóságon a szilárd biomassa esetében. Egyértelmű fenntarthatósági kritériumok kellenek, például a karbon lábnyommal kapcsolatban hogy én azt szeretném, hogyha inkább elhalasztanák a javaslatokat, és nem sietnék elő őket az idén, hogy ne ö, romoljon a biomasza felhasználás helyzete. Köszönöm, Karhánz Florenc. Köszönöm szépen, biztos úr. Nagyon örültem a dokumentumának, de kicsit csalódott is vagyok, mert ebben a dokumentumban globális megközelítésmódot kell alkalmazni. Én értem, hogy az első tervezetükben nem javasol rögtön konkrét lépéseket, ugyanakkor csalódott vagyok azért is, mert az európai iparnak a neves képviselőivel beszélgetve megveregetik a vállamat, és azt mondják, hogy kitűnő, hogy foglalkoztok ezzel a témával, de hogyha arról van szó, hogy most aztán tényleg konkrétan mit tegyünk, és mik lennének a szükséges lépések, amelyeket az iparnak, az ipari szektornak is el kell végeznie, akkor hatalmas a hallgatás. Ezt kritikusan itt meg kell, hogy jegyezzem. Egy jelentős szektorális szövetségtől kaptam egy több oldalas levelet, hogyha ezt átolvasom, akkor ebben csak kérdőjelek hemzsegnek, és kevés sajnos a igazi tanács. De térjünk arra a pontra át, ahol ön jelentős politikai támogatást kapott. Nagyon sok olyan kolléga van, akik itt hangzatos dolgokat mondanak, de aztán visszatérve a saját tagállamuknak, a fővárosába, ott nem találnak meghallgatásra az illetékes miniszterek által. Én beszéltem a saját miniszteremmel, vannak olyan emberek, akik a sor végén állnak például a hulladégazdálkodás területén, nekik tényleg el kell látogatnunk a saját tagállamukba, és ott egyfajta reklámot kell folytatniuk a hulladékgazdálkodási politikánk iránt. Ugyanis, hogyha itt nem kapunk támogatást, akkor tök mindegy, hogy mit csinál a bizottság, az hasztalan lesz. Tehát azt várom, hogy itt a bizottság sokkal erősebb támogatást kapjon, nem csak a szavak szintjén, hanem érdemi támogatást, tehát aki ellátogat Berlinbe vagy Párizsba, az tényleg a hulladék körforgással kapcsolatos jogszabályokat propagálja. Én nagyon szívesen látnám végre, hogy hol vannak a tényleg átültetett európai jogszabályokat. És ugye Richard Zéber azt mondta, hogy kicsikét pozitívabban kell megközelítenünk. Kedves kollégák, itt van a Környezetvédelmi Főigazgatóságnak a vezetője, ebben a teremben, és tízszer kérdeztem már meg őt, hogy mi van a tagállami átültetésem. Tízszer azért tettem ezt a kérdést, mert tízszer ugyanazt a választ kaptam, hogy van egy jelentés, és gyakorlatilag ebben teljes csődről számolnak be, de én tényleg szeretném, hogyha belát, hogyha a vezető belegondolna ebbe a helyzetbe, megfogalmazná, mi lenne a megoldás. Nem tudom, hogy itt hogyan lehetne segíteni a tagállamoknak. A kolléga azt mondta, hogy ezen a téren is lennének lehetséges lépések. Tehát megnézve a tervezetét, én azt mondanám, hogy jó lenne, hogyha konkrét ötletekkel állna hogy hogyan tudja a jövőt befolyásolni, hogyan lehet a hulladék hierarchiát befolyásolni, megváltoztatni Kelet-Európában meg kell változtatni a hulladéklerakóknak a szerencsétlen támogatását, a szén, szént elégető erőműveknek a támogatását. Tehát rendkívül sok itt a tennivaló. Remélem, hogy jó lejnen helyre fogja hozni az én túl, idő túllépésemet. Úgy gondolom, sok minden jobban tehető elnök. Nagyon-nagyon nagy vonalú voltam, veled szemben, ebben a bizottságban csak is elkötelezett kollégák vannak, ugyan el, elkötelezettek, akik Brüsszelben és otthon is elkötelezetten lépnek föl. Judit Merkiz az egyik ilyen elkötelezett kolléga, aki most megkapja a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr. Köszönjük szépen az ismertetőjét és az ambíciózus beszámolóját. Valóban számíthat ránk, támogatjuk az ambícióját éppen annyira, vagy talán még ambíciózusabb vagyunk, mint ön maga. Kiváló elképzelés, hogy az európai szemeszternek része legyen ez is, és a tagállamok számoljanak be az előrehaladásról. Csak azt szeretném megkérdezni, hogy az újrafeldolgozás és az újrafeldolgozási célkitűzések is részét fogják képezni a beszámolási kötelezettségnek? Tehát várhatjuk, hogy évente beszámolnak erről a tagállamok? Nyilván a hulladékkezelés terén van már ilyen, az összes kulcs célkitűzésnél így lesz ez, illetve ezzel kapcsolatban nem csak az erőforrások kapcsán, nem földfelhasználás, vízfelhasználás esetében mindenhol célkitűzések lesznek. Szeretném támogatni a kollégákat, illetve Kárenc Florenc kollégát támogatjuk a hulladéklerakás betiltását, 7-8-szor követettük ezt már, parlament többsége emellett van, és úgy gondolom, hogy ha ajtókat akar megnyitni, akkor másult ajtókat kell becsukni, hogy ebben az irányban tudjunk előrelépni támogatjuk ugye a szemétlerakás tilalmát, de az is fontos, hogy a hulladékot, az elektronikai hulladékot ne exportáljuk külföldre. fontos ez a W3A, és a tilalmat kell exportálni, nem a hulladékot. Ez eh, azt jelenti, hogy eh, a termelőknek, előállítóknak felelősebben kell előállniuk, vagy eljárniuk. A bio a, eh, a hulladék és általában nyersanyag hierarchia nagyon hasznos lenne arra vonatkozóan, hogy a lehető legmagasabb értéket nyerjük ki a nyers anyagokból. Nem kötelező hierarchiát gondolnék, de legalább legalább tanulmányozza e, ezt a kérdést. Végül, de nem utolsó sorban szeretnénk eredményeket e, látni a könnyen születelető gyümölcsök terén, illetve az adózás e, az adóztatás, az erőforrások adóztatása terén hogyan fog tudni előrelépni, hiszen fenntartható adó alapra is szükség van. Mindenképpen üdvözöljük a biztos urat, köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, szakbizottságunk Kalabriába utazik, Mario Firillo vezetésével, azért, hogy Kalabriában az EU hulladék jogszabályának alkalmazását tanulmányozza, és erről egy jelentést is készítünk. Kriton Arzinis a következő. Thank you, President. Eh, Köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos úr, üdvözöljük ebben a szakbizottságban. Természetesen egy csomó véleményét osztjuk, de mégis kritikusabb eh, álláspontra fogok helyezkedni, mert a barátokat is érdemes noszogatni, nem csak az ellenségeket. Először is a 7 milliárdodik kisbaba szerintem, hogyha nem adunk neki időt, akkor nem lesz már módja cselekedni. Túl késő lesz, legalábbis az éghajlatváltozás és egy csomó más dolog jelenség szempontjából. Nagoyában a biodiverzitással kapcsolatban kötelezettséget eh, vállaltunk, hogy eh, a, a föld eh, területének a 70%-át megvédjük, legalábbis nominálisan a vad területek 70%-át meg kell oltalmaznunk. Az EU biodiverzitási stratégiája első célkitűzése az élőhelyek pozitív eredményének a megkettőzését írja elő, 50%-ot a fajoknál, javulástal tapasztalható, de még hogyha javulást tapasztalható is, az élőhelyek védelménél eh, javulásra, további javulásra szükség van. 2020-ig eh, bekövetkező változatosság csökkenéssel kapcsolatban milyen intézkedéseket tervez? Köszönöm. Köszönöm szépen, nagyon örülünk, hogyha a látogatók jönnek el hozzánk. Most nagyon sok a látogató. Szofi Okoni francia kollégái érkeztek a mai napon hozzánk, üdvözlők őket, és a Sárbú román vendégeit is szeretném üdvözölni, valamint 16 fordító gyakornokot, akik nyomon követik, hogy miről folytatunk eszmecserét. Őket is üdvözlöm. Következő hozzászóló Alois Péterle. Köszönöm szépen a szót. Spominjam se, kako je več komisarjev na zaslišanjih govorilo o potrebi po spremembi paradigme. Eh, zanima me ocena gospoda komisarja. Sajnos a szlovénem szerepel az engedélyezett nyelved, nyelvek között, sajnos a nyelvi kiosztásban nem szerepel. Nagyon érdekes volt, amit mondott kedves Péterle kollega, de sajnos senki nem értettem. Kérdezem a tol- tolmácsokat, akiket látok, hogy van szlovén a kiosztásban? Hát sajnos nincsen. Elnézést kérek, de a szlovén nem szerepel a tolmácsolt nyelvek között. Tudom, hogy ő rugalmas, kedves Péterle kollega. Hát igen, a méhészek általában türelmes emberek is, alkalmazkodóak is. Két évvel ezelőtt a biztos jelöltek közül több is arról beszélt, hogy paradigmaváltozásra van szükség. Kérdésem egy általános kérdés. Hol lát, hogy látja, hogy a paradigmaváltozás a bizottság két éves munkaideje után hogy áll, és a gazdasági és pénzügyi válság hogyan befolyásolja azt a szándékunkat, hogy a paradigmát megváltoztassuk. Általában ugye két lehetőségünk van. A krízis idején a szereplők, vagy igyekszenek a meglévő modelleket extrapolálni, de néha, hogyha elég súlyos a krízis, akkor bizony nem tehetnek más, mint hogy új megoldásokat találjanak, hogy magyarul mondjuk megváltoztassák a paradigmát hol élünk, mit teszünk és hogyan mozgunk, ez volt a három súlyponti kérdés. Kérdezem, hogy e három területen hogyan néz ki a paradigmaváltozás? Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Westlud képviselő kapszót. Úgy látom, hogy nincs már itt. Akkor Áder János kapszót. Tessék, parancsoljon. szépen, elnök úr. A... Tisztelt biztos úr, azt mondta a bevezetőjének a végén, hogy a politikai döntéshozók intenzívebben kell, hogy foglalkozzanak ezzel a kérdéssel, amit ön elénk tárt az imént, az erőforrás hatékonyság kérdésével. Én azt gondolom, hogy ez helyes megközelítés, és nem csak a politikai döntéshozóknak, hanem a politikai döntések előkészítésében résztvevőknek is intenzívebben kell foglalkozni ezzel a kérdéssel. Itt nagyon sok olyan ö, kritika felmerült, hogy túl általános az anyag, kevés konkrétumot tartalmaz. És lássuk be, 2050 még meglehetősen messze van. Én őszintén remélem, hogy erről a kérdésről még akkor is beszélgethetünk majd egymással. Igaz, hogy én akkor már 92 éves leszek, de remélem, hogy mind a ketten a bizottság valamennyi tagjával együtt jó egészségben érjük meg ezt a kort. De én azt gondolom, és azt javaslom önnek, hogy Érdemes néhány konkrét példát, érdemes néhány konkrét példát összegyűjteni, mert vannak már most is pozitív példák. Érdemes ezeket az ön érveléséhez csatasorba állítani, és ezekre hivatkozni. Hiszen egy példát hadd mondjak önnek, és egy másikra pedig hadd utaljak. Ha azt nézzük, hogy ma az elektronikai hulladékok feldolgozásánál, például a itt, nem, itt dolgozó, ebben az országban dolgozó Umikor cég hány embernek ad munkát? Milyen mennyiségű elektronikai hulladékot dolgoznak fel, akkor azt gondolom, hogy egy pozitív példára tudunk hivatkozni. Ha azt nézzük, hogy Svédországban a legnagyobb aranybánya vállalat ma már az éves termelési értékének két harmadát, azt nem hagyományos technológiájú bányászati tevékenységgel éri el, hanem mobiltelefonok újrahasznosításával. Akkor megint tudunk mondani egy példát arra, hogy hogyan lehet hatékonyan az erőforrásokkal gazdálkodni. És hadd mondjak egy másik példát. A tavalyi év egy kellemetlen és tragikus eseményként vonult be az európai katasztrófák történetében, hiszen az Európa, a vörösiszapra mindenki, a vörösiszap, a magyarországi vörösiszap katasztrófára mindenki emlékezik. A vörös iszapra azonban nem csak mint veszélyes anyagra érdemes gondolni, hanem mint nyers anyagra is. Például Európában előre haladott kutatások vannak a tekintetben, hogy a vörös iszapban lévő ásványi anyagokat, vasércet, titánt, ritka földfémeket hogyan lehetne újra hasznosítani. Érdemes lenne azon gondolkodni. Én erre biztatnám önt, ezt javasolnám önnek, ezt kérném öntől, hogy azokat a kutatásokat, amelyek 20 évvel ezelőtt már elindultak Európában, hogy például a vörös iszapot hogyan lehet újra hasznosítani, ezeket a kutatásokat uniós forrásból minél hamarabb be kellene fejezni, és ezáltal egy ipari méretű technológia, ipari feldolgozása alkalmas technológiának a lehetőségét biztosítani. Ezek lennének szerintem azok a pozitív példák, amelyek még több támogatót szerezhetnének az ön koncepciójának, és még inkább megvilágosítanák az európai döntéshozók előtt is, és a választópolgárok előtt is, hogy mit is értünk erőforrás hatékonyságon, milyen lépésekre van szükség, milyen kis lépésekre egy-egy iparág területén, a mezőgazdaságban, az iparban, a feldolgozóiparban, ahhoz, hogy az a cél, amit ön nagyon helyesen megfogalmazott, megvalósulhasson. José Manuel Fernández. Köszönöm, José Manuel Fernández. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Egy fontos kérdésem lenne a 2020-as stratégia 5 célkitűzése, a 320-as cél mindenképpen betartandó. A kérdésem az lenne, hogyha megnézzük a tagállami célokat, azokat összeadjuk, akkor megállapíthatjuk, hogy az Európai Uniónak a közös célja nem érhető el. Ami az energiahatékonyságot illeti, ezen a területen minden tagállamban már tettek lépéseket, közölték, hogy mit eh, tettek, vagy mit fognak tenni. A kérdésem az lenne, hogy mit hogyan fogjuk ezeket a célokat kötelező érvényű célokká tenni. Ami pedig a hulladékgazdálkodást illeti, a biohulladékokkal kapcsolatban készítettem egy jelentést, 2010-ben a kérdésem az lenne, hogy a bizottság tervez-e további lépéseket ezen a területen, hiszen a biohulladékok a teljes hulladékmennyiség 30%-át teszik ki. hogyha megkíséreljük a hulladékok szétválasztását, és a hulladék egy részét komposztáljuk, vagy adott esetben azt is megfontoljuk, hogy 38 milliárd euró szükséges ahhoz, 38 milliárd euró szükséges ahhoz, hogy egy teljes körű hulladék szétválasztás jön létre, akkor kérdés az, hogy az Európa 2020-as stratégia célkitűzései tényleg megvalósíthatóak-e. Hogyan lenne lehetséges egy vonatkozó irányelv nélkül olyan szabályokkal rendelkezni, amelyek jó minőségű komposztálást tesznek lehetővé. Én úgy gondolom, hogy ez lehetetlen. Tehát hogyan fogjuk ezt a kérdést megoldani. És az utolsó kérdés pedig ezzel a témával kapcsolatban, hogy a bizottság kíván-e irányelvet kidolgozni, amely világosabb és kötelező érvényű célokat fogalmaz meg. Zárásképpen eh, pedig még két hozzászólás van, Karl Schröter és Anja Weisgerber. Nos, a forrás hatékonyságról beszélve. A ritka földfémeket uh, fedeztük fel a 19. században Stockholm környéken, a szeribium és más ritka földfémeket. Nos, a ritka földfémek kapcsának a probléma nem változott meg, ugyanis nagyon ritka koncentrációban szerepelnek a talajban, találhatók a talajban. Tehát hatalmas földmennyiséget kell kitermelni ahhoz, hogy ritka földfémeket kinyerjük. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ha nem tudunk további forrásokat találni, akkor konfliktusok jönnek létre a Földön. Ugyanakkor vannak korlátok is. Kérdezem, hogy milyen intézkedéseket igyekszik tenni, igyekszenek tenni, milyen adókra lesz szükség, vagy milyen kitermelési díjakra, extrakciós díjakra lehet szükség. Ezen felül, hol látja a határokat, hiszen egy 1914-es gépkocsi sokkal több energiát használt, mint a mai gépjármű, de voltak éppen, tulajdonképpen az energiafelhasználás nem az, csak sokkal nagyobb teljesítmény biztosít. Az új, az régi első számítógépen 14 wattot használt, a mai 80 wattot. Persze százezerszer gyorsabb a mai, de hogyha minden innovációt arra használunk, hogy gyorsabb, nagyobb, erősebb legyen, akkor nem takarítunk meg semmit. Tehát kérdezem, hogy hogyan lehet egy gazdaság, egy olyan gazdaságot kialakítani, amely folyamatos növekedés, és az anyagfelhasználás folyamatos növekedése nélkül él meg, hiszen hogyha 4%-os az anyagfelhasználás növekedése, akkor száz év múlva 50%-ra nő a felhasználás, de száz év múlva már sok millióra nő, milliószorosan anyaghatékonynak kell lennünk, és ezt a célt már biztos, hogy nem érjük el. Tehát kérdésem az, hogyan lehet egy öngazdasági rendszert kialakítani, amelyben nem jönnek létre az adósságbuborékok, nem ö, válnak munkanélkülévé az emberek, akkor, hogyha nem növekedünk folyamatosan. Ez a nagy kivétel, kihívás. Hogyha folyamatosan egyre nagyobb fogyasztást eh, irányzunk elő, és mindig a növekedés eh, célját üldözzük, akkor eh, nem tudunk igazán hatékonyak lenni. Ez szerintem az igazi nagy gazdasági dilemma, amelyel szembenézünk. Igen, ez a nagy kérdés, amely az összes részkérdésen átível, vagy az összes részkérdést bevilágítja. Anna Weisgerben. Biztos úr, a levegő minőséggel kapcsolatban van egy speciális kérdésem. Azt halljuk, hogy 2013-at levegő minőségi évvé akarják tenni, és jól emlékszem azon vitákra, melyeket a frakciómban, frakcióm nevében ö, folytathattam a finom por és a szállópor tekintetében, illetve a határértékek tekintetében, és azt mondtuk akkor, hogy a forrásoknál kell a kibocsátást megakadályozni. Itt kell megfelelő jogszabályokat hozni, például az IPCP irányelvet, de ennek ellenére továbbra is úgy áll a dolog, hogy a tagállamokban a városok nem rendelkeznek lehetőséggel arra, hogy a határértékeket betartsák, főleg a nitrogénoxid, a NOx tekintetében nagy problémák is jelentkeznek. Ennek kapcsán egy írásos kérdést is benyújtottam önnek. Az érdekelne tehát, hogy mit tesz a bizottság, hogyha az áttekintés a revízió során kiderül, hogy a tagállamok nem tudják betartani az új határértékeket. Milyen intézkedéseket foganatosít a bizottság? Köszönöm. Köszönöm szépen. Biztos úr, egy sor kérdést intéztek önhöz, sok támogatást hallottam ki a szavakból, az észrevételből. Persze, a Környezetvédelmi Szakbizottságban senki nem ellenzi majd az, a forrás hatékony Európa ügyét, de a kérdés valóban az, hogy hogyan lépünk tovább, melyek a következő lépések a roadmap alapján. Látom, nagyon sok jegyzetet készített, tehát övé szó, öné szó parancsoljon. a... Uh, Talán a legjobb az lenne, hogyha az általános helyzettel kezdeném, hogy hol tartunk, hol állunk, és hogy látom a fejleményeket, és ezután térnék át a konkrét kérdésekre, mert úgy gondolom, hogy az általános helyzet az, ami a legkényesebb, legérzékenyebb. Úgy gondolom, hogy tudják, hogy amennyiben megvizsgáljuk, hogy a 20. században eh, miként zajlott le a fejlődés, és eh, megpróbáljuk előrejelezni, hogy a 21. században mi fog történni, különösen, hogyha figyelembe vesszük az Európai Unió helyzetét, kimondhatjuk, hogy eh, nagyon nagy mértékben a külső forrásokon forrásoktól függ a nyersanyag erőforrás ellátásunk. És a 20. században jellemző volt a az erőforrások árának alacsony volt, de a 21. század elején pont azt látjuk, hogy emelkedik az erőforrás beszerzési költsége és a cégek többsége az elkövetkező öt év során azt várja, hogy tovább fog a beszerezhető termékek ára emelkedni. Globálisan, tehát e, így alakul a helyzet. Importdependensek vagyunk, változnak az árak, és e, az is tény, hogy a cégeknél is úgy néz ki a e, költség struktúra, hogy a munka költsége kezd kisebb részt kitenni, mint az erőforrások felhasznált anyagok értéke, most már 25-75 százalék az arány. Az erőforrás hatékonyság nem tartozik a jövőre, von, nem a jövőre vonatkozó környezetvédelmi kérdések egyike, hanem központi európai ö, ipari versenyképességi szempont. A nagy, óriás cégek, illetve egy sor közepes méretű cég is pontosan tudja, hogy miről van szó. Az üzenetet már megkapták, mielőtt a hírvívő megérkezett volna és azok a cégek, amelyek kicsit hosszabb távon terveznek, alapvetően hosszú távú stratégiájukat arra alapozzák, hogy milyenek az életbevágó mega tendenciák, és az egyik mega tendencia pontosan az, hogy erőforrás hatékonyabbá kell válnunk. Így néz ki tehát az általános kép. A fő probléma éppen az, hogy a szakpolitikánkba miként tudják eh, belevenni az ipari szektor e proaktív részét. Az is igaz, hogy van egy sor szakmai szervezet, különböző ágazatok képviselőiként alapvetően a legkisebb közös többszörös elve alapján lépnek fel a status quo védelmezői ugyanis. Ez nagyon helytelen a saját jövőbeli versenyképességük szempontjából is rövidlátást jelent ez, amivel szemben minnyájunknak küzdenünk kell. A, az erőforrás hatékonyság nem azon múlik, hogy néhányan összefognak-e, tendenciává, leitmotívvá kell, hogy váljék ez mindenki számára, különben nem tudjuk elérni az eredményeket minden területen történik valami, amit megemlítettek önök, van némi fejlemény, de ehhez a mozgáshoz időre, türelemre, egyértelmű iránymutatásra, adott esetben jogszabályokra, normákra, célkitűzésekre, mérésekre, jó adatokra is szükség lesz, és minden oldalnak össze kell fognia. Alapvetően Lojze barátom pontosan erre kérdezett rá. Én úgy gondolom, hogy jó úton járunk, de őszintén szólva az a helyzet, hogy a Környezetvédelmi Szakbizottságban többet beszélünk a gazdasági növekedés problémájáról, mint amennyit a gazdasági szakbizottságban a környezetvédelmi problémákról beszélnek. Ez tény, és nyilván ezt fel kell ismernünk. Ez is a válaszom egyes kollégáknak. A környezetvédelmi eh, tanácsban folytattunk erről eh, vitát, pontosan ilyen fontos lenne, hogy az ECOFIN-ban a környezetvédelmi szempontokról szó legyen, mint ahogyan a környezetvédelmi tanácsban szó van a foglalkoztatásról és a növekedésről. A válság idején valóban nehezebb mindezeket a szempontokat felvetni, mint máskor lett volna. Az erőforrás hatékonyság viszont ideális arra, hogy visszakerüljön a környezetvédelmi szempont a fő gazdasági napirendre, hiszen a környezetvédelem szempontjából is fontos kérdés, a gazdasági növekedés szempontjából is megkerülhetetlen. Nem fogunk tudni minden részletben megállapodni, de nagyon fontos, hogy a szakpolitikai koherenciáról és a fő irányvonalról igenis megállapodjunk. Megpróbálom a konkrét kérdéseket is megválaszolni. Richard, a pozitív spinnel kapcsolatban egyetértek, és így is próbálunk majd eljárni. Irányelv vagy rendelet? Érdekes kérdés, bennem is felvetődött már több ízben, különösen amikor a tagállamok nem ültettek át irányelveket megfelelő módon. A fő válasz az, hogy természetesen megállapodásra kell törekednünk a fő irányokról, és aztán a tagállamok saját eszközöket is választhatnak a célok elérésére. De az önkérdése valóban, hogy finoman fogalmazzak, egyre inkább relevánssá válik. Támogatásokat említette, és más kollégák is, Szeretnék egy kicsit részletesebben válaszolni ezzel a helyzettel kapcsolatban. A szemeszterről kérdeztek. A éves felmérési eredmények, a növekedési jelentés számai most jöttek ki környezetvédelem és a hozzá logikusan kötődő erőforrás hatékonyság már az idén a lehető legnagyobb hangsúlyjal előtt szerepeljen. Én alapvetően három irányban dolgozom. Az egyik az adók iránya, hogyha adót mondunk, az azt jelenti, hogy a tagállamok egyéni ajánlásai alapján tudunk előre lépni vagyis hogy a munkáról inkább az erőforrásokra teszik át az adót, nemzeti ajánlások alapján, nemzeti tervekben jelenik ez meg, akkor is, hogyha alapvetően nem vagyok felelős az politikáért, ez egy együttes, közös fellépést jelent. A környezeti szempontból káros anyagok esetében is ezt pártolom. Céges autók. 54 milliárd eurós támogatásban részesülnek így Európában a cégek olyan időkben, amelyek bizony adózási szempontból elég nehéz idők egy sor tagállamban. De ez csak egy példa, egy kiragadott példa, van még jó pár hasonló. Az energiára és a hulladékra kell fókuszálni, mátrix-szerűen kibontva aztán a többi területet. A harmadik terület, ahol komoly eredményt szeretnék elérni, a belső piac létrehozása, alapvetően a környezetvédelmi javak számára és alapvetően a fenntartható előállítási és felhasználási módok támogatására szeretnék előrelépést elérni. Már a bevezetőben is pozitívan mondtam, hogy a bizottság ebben az irányban fog lépni. Az én álmom az lenne, hogy az Olli Rén által előterjesztett, illetve a szociális ügyi biztos Andor úr által bemutatott éves növekedési jelentést hárman mutassuk be, hiszen három pilléres a rendszer. Még nem tartunk itt, de minél nagyobb nyomás kívánunk majd gyakorolni ennek érdekében. Linda, azzal kapcsolatban, hogy a többi szakbizottsággal, a tanácsban mennyire vettem fel ezeket a kérdéseket. Nos, időnként nem tudok eleget beszélni a dolgokról, mert mindenhol jelen akarok lenni, de elmondhatom, hogy a közös mezőgazdasági politika, a halászati politika esetében, a kohézió esetében, elég jó munkát sikerült elérni, elvégezni. Szakpolitikák mainstreamelése, integrálása, az erőforrás hatékonyság figyelembevétele, biodiverzitás szempontjából, más szempontokból, vízminőség szempontjából, stb. De az a helyzet, hogy ahogy említettem, az ITRE szakbizottságba is elmegyek, tervezzem, hogy elmegyek a versenyképességi tanácsba is. De volt egy furcsa történet, ami miatt végül ez nem valósult meg, most ezt nem szeretném részletezni. Minden esetre az a helyzet, és ezért megyek el a mezőgazdasági szakbizottságba is, hogy sosem lehetünk sikeresek ezen a területen, hogyha nem tudunk transferzálisan, horizontálisan egyeztetni. Úgyhogy minnyájunknak kötelezettsége ez, nem szabad a saját tárcánkon belül maradnunk, a saját tanácsunkon, a saját szakbizottságunkon. A környezetvédelemnek a filozófiája ilyen ugyanis horizontálisan kell tárgyalni, energetikáról, közlekedésről, bármilyen szakpolitikáról legyen is szó, iparpolitika, mindennek van környezetvédelmi vonatkozása. Palagáz, foglalkozunk vele, a potenciális környezetvédelmi ártalmakról a bizottság tanulmányt végeztet, ezen kívül a potenciálisan veszélyes vízre, földre való hatásokat is vizsgáljuk, ezzel párhuzamosan és más bizottsági szolgálatok egyéb vizsgálatokat is végeznek, illetve a felhasznált vegyi anyagok a hidraulikus frakturálás esetében külön tanulmánytárgyát képezik egyértelmű, hogy mindezekre a szénhidrogén projektekre vonatkozik a jelenlegi környezetvédelmi szabályozás, vízkeret irányelv, REACH irányelv, az nem biztos még, hogy nem kell-e más jogszabály is, tehát mindez folyamatban van, gyűjtjük be az ismereteket, és garantálhatom, hogy nagyon közelről nyomon követjük a fejleményeket. Én magam is, és munkatársaim is engedélyezési lista. Utána fogunk nézni ennek a vegyi anyagnak, de már is azt mondanám, hogy minnyáján tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy és Tajáni biztosan meg is állapodtam róla, 136 anyag lesz a jövő év végéig a listán. Holnap ebédidőben Szefik bizottságban is vitát folytatunk majd erről. Nagyon fontos, hogy előre jelezhető környezetben működjenek a cégek, és minél hamarabb kerül fel egy anyag a listára, annál kiszámíthatóbb a helyzet. Tehát ne legyen bizonytalanság abból a szempontból, hogy melyik évben mi kerül fel. Minél hamarabb felkerül egy anyag, annál inkább kiszámítható a helyzet. Az biztos, hogy veszélyesek, hogyha ott szerepelnek, ez egyértelmű az erőforrás hatékonysági roadmap egyik fontos szempontja, hogy a célkitűzések 2020-ra vonatkoznak. Gerbrandi úr, Járgelben úr, hadd mondjam el, hogy a roadmap elhalasztására vonatkozó ö, szóbeszéd ö, hamis. Én magam is ö, hallottam ilyet, de ez nem állja meg a helyét. Rosbach asszony, az élelmiszer pazarlás történetével is foglalkozunk. Nem tudom, hogy ismerik-e a figyelemfelhívó kampányunkat, amit egy hónapja indítottunk be, én két országban is jártam ennek beindításakor, jól működik, a fiatalokat célozza meg, a fiatal családokat, és ingyenes éneklő, bevásárló szatyrokat osztunk, amelyek azt mondják, hogy okosan vásároljunk. A tájékozott fogyasztó nagyon komoly fegyvert jelent ugyanis, és jobban kell használnunk ezt a fegyvert a küzdelmünkben. Az Európai szemeszterrel kapcsolatban már említettem, az erőforrás adózási irányelvet, lehet, hogy nagyot ugrok most, lehet, hogy egyszer megvalósul, egyelőre a nemzeti ajánlásokkal foglalkozunk, és hogyha a nemzeti jogszabályok bevezetik, az nagyon nagy erősséget jelentene. Biomassa, még hogyha közvetlenül nem is az én tárcámhoz tartozik, folyamatosan odafigyelünk arra, hogy a biomassa fenntarthatósági kritériumok érvényesüljenek. Hedegárt biztos és Öttinger biztos ö, vannak az élvonalban de egyértelmű, hogy a fenntarthatósági kritériumok megkerülhetetlenek, ezt én többször le is szögeztem. A logika ennek alapján kell, hogy működjön. Karhánc. Igen. Miért így indult? Miért ezzel a megközelítéssel indult a mi fellépésünk? az erőforrás hatékonyság koncepcióját szélesre akartuk nyitni, Nyilván a végrehajtásnak is költsége van, de egyébként teljesen osztom az ön nézeteit, konkrétabbnak kell lennünk, és nyomonkövetésre is szükség van. Őszintén bízom benne, hogy nem kell a hetedik CLP-t megvárni, a víz esetében már dolgozunk a tervezetten, illetve az ökotervezés irányelvéről is szólhatunk részletesebben ma még később. A végrehajtás, alkalmazás viszont biztos, hogy nagyon fontos lesz. Ami a hetedik CLP-re való átfordítást illeti, biztos, hogy itt tudunk előrelépni. Judit célkitűzések az újrafelhasználásban, európai szemeszter, beszámolási kötelezettségek, az ügynökség folyamatosan nyomon követi, megvannak az adatok, folyamatos beszámolási kötelezettség van. A probléma inkább azzal van, hogy nem mindenki tudja teljesíteni a célkitűzéseket. Újabb erőfeszítéseket teszünk ezért, hogy a e, hulladék e, gazdálkodási célkitűzéseket e, még jobban megerősítsük. De egyébként a filozófiánk maradt az, hogy még több célkitűzésre és mutatóra van szükség 2013 után még világosabb lesz ez. Szemétlerakási tilalom, az illegális hulladéklerakókkal van főleg a gond, egyes országoknak komoly problémája van a hulladék gazdálkodás terén, öt ország már közeledik ahhoz a helyzethez, amit ön is szívesen látna. Csak a hulladék égetés arányával van sok helyen gond. Fontos, hogy a lerakást követő második legnagyobb részt ne a hulladék égetés adja, ezért az újrafelhasználásra helyezzük a hangsúlyt export tilalom, amit mi javaslunk, az az, hogy komoly figyelmet kell fordítani az európai másodlagos piacokra, hogyha van lehetőségünk rá. Például az acéliparban ugye nagy a panasz arra, hogy exportálják a hulladékot. Úgy gondolom, hogy fontos eszköz ként használni is fogjuk a jogkörünket, és foglalkozni fogunk ezzel a problémával. Nyersanyagok hierarchiája, erről még nem gondolkodtunk. Én úgy gondolom, hogy pillanatnyilag valami olyasmire kellene alapvetően figyelni, amit Kalenc is mondott, hogy amiben meg tudunk állapodni, azt alkalmazzuk, de egyébként az Európai Bizottság javaslatánál tartunk még ezen a területen, tehát a tagállamokra nagy szükség lesz. Önök nyilván velünk tartanak majd, úgy gondolom. Kriton. Nos igen, hogy a célkitűzések teljesülnek-e. Nyilván folyamatosan nyomon követjük a fejleményeket. Nagoya nincs olyan messze, fél éve állapodtunk meg a célkitűzésekről, még nem lehet megvonni a mérleget. Úgy gondolom, hogy egyes intézkedések, amelyek a kapon és a halászati politikán belül történtek, jó irányba hatnak egyértelműen, Na most, hogy elegendőek-e, ezt nehéz megmondani. Valószínűleg, ha tisztességes árazt akarok adni, többre lenne szükség. És az egyik várható dolog, és valószínűleg része lesz a jövő évi eh, munkaprogramnak, eh, az idegen, vagy inkább invazív fajok eh, kezelése. Ez egy dinamikus folyamat, nehéz most beszámolni fél évvel, egy évvel Nagoya után, hogy jó irányban haladunk-e. Hát mindent megtettünk, amit tehettünk, a biodiverzitási stratégia az asztalon van, megállapodtunk a stratégiáról, a célokról a tanácssal, pillanatnyilag a fellépésekről folyik a vita a tanácsban, általánosságban jó a fogadtatása, alapvetően inkább a, a kapba és a halászati politikába való integrálással van a gond, mit tegyünk meg először, mivel kezdjük, illetve az MFF területére át lehet -e lépni a tanácsban. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a nagolyai ígéreteink teljesüljenek. Ez a szakpolitikánk központi részét fogja képezni. Lozének már válaszoltam, Áder úrnak mondom, az ön története pontosan az, amit én is támogatok, ez az újrafeldolgozás kiváló példa arra, hogy eh, hogyan lehet alternatív megoldásokat eh, kialakítani, ahelyett, hogy eh, újra ásni kezdenénk olyan körülmények között, amelyeket ön még jobban ismer, mint én, messze nem biztonságosak, vagy ha nem is messze nem biztonságosak, nem annyira ártalmatlanok. Egyetértek önnel, hogy fel kell használnunk az összes kutatási eredményt, amelyek hamarosan kijönnek, így a mérgező anyagok feldolgozására vonatkozóan is vagy a toxikus feldolgozásra vonatkozóan is. Fernández úr, energia, hatékonyság az Európai Bizottságnál. Itt most nem konkrétan hozzám tartozó kérdésről van szó, de nem régiben fogadtunk el egy dokumentumot a bizottságnál, ami ennek a szakadéknak a szűkítését hivatott szolgálni, és említettem, hogy az Európai Bizottság foglalkozni fog ezzel, hogyha azt találjuk, hogy egyáltalán nincs esély a kötelező irányba való elmozdulásra bio hulladék, vagy zöld hulladék. Többször beszéltünk erről, úgy gondoljuk, hogy nincs szükség külön irányelvre ezen a területen, de ez nem jelenti azt, hogy a felülvizsgálatnak ne lenne, vagy ne lehetne része a biohulladék beszámoló és egyes tagállamok már most nagyon jó jogszabályokkal rendelkeznek. Nyilván senki nem kötelezte rá őket, de senki sem akadályozza meg őket ebben. Mint említettem, a célkitűzésekről gondolkodunk. Karl, innováció. Szóval alapvetően két ügyről van itt szó, az egyik a termelés, a másik a fogyasztás kérdése. A termelésnél egyértelműen az öko tervezés a fontos. Én személyesen meg vagyok győződve róla, hogy ez egy nagyon erőteljes eszköz. Tudom, hogy sokan tartanak tőle, hogy bürokratikus szörnyetegé válhat ez, hogyha az energetikából máshova is átterjed a dolog, de hogyha a termelésnél foglalkoznak vele, az előállításnál foglalkoznak vele, hogy a termék miből készül, mennyit használtak fel, hogyan lehet majd újra felhasználni, az hasznos lesz. Az öko címkézésnél, a fogyasztói oldalon, az a fontos, hogy ne legyen egy csomó címke, amit senki nem ért, hanem legyen néhány, ami közérthető, és ami alapján tud dönteni a fogyasztó a történelem során az innováció sokszor bebizonyította, hogy többre képes, mint gondolnánk. Matusnak volt ez az a teóriája, hogy a növekedés korlátozott, Érdekes történet volt az is, amikor a lovaskocsik megjelentek a városokban, hogy túl sok a lótrágya, ezért akartak véget vetni az ilyen fajta közlekedésnek. Azt is tudjuk, hogy a római eh, klub úgy gondolta, hogy 1992-ben eh, kifogy minden fosszilis energiahordozó. Nem eh, próbálom azt mondani, hogy nem kellene ezekkel az effektusokkal is foglalkozni, de a kereslet kínálat oldalán E, egyaránt lehet eredményt elérni. Minden esetre az innovációnál, hogyha megfelelő jelzéseket adunk, akkor e, nyilván az innováció is megfelelően reagálni fog. Úgy gondolom, hogy az iparnak egyértelmű jelzésre van szüksége, és ezt az egyértelmű jelzést saját területén meg is kapja a e, munka termelékenységére összpontosítottak e, nagyon sokáig, most az erőforrás hatékonysággal is foglalkozni kell, ez alapvető fontosságú, végül pedig levegő minőség. Van gondunk a levegő minőséggel, van egy csomó nyitott, nyitváló kérdés, az év elején ezért kezdeményeztem vitát a testületen belül, mert szerettem volna, hogyha egyet értünk a bizottságon belül, hiszen a közlekedésért felelős, a halászatért felelős, a más gazdasági tevékenységért felelős, biztos sok mm, egyetértése nélkül nem fog menni a dolog. Most már megvan az egyetértés, dolgozunk a javaslatokon. Ez nem jelenti azt, hogy az nitrogénoxidok és a szállópor probléma megszűnne, ez továbbra is súlyos probléma marad, különösen a közlekedés problémája, a mérésekkel és a valós kibocsátásokkal foglalkozunk pillanatnyilag. Úgy gondolom, hogy arra kell koncentrálnunk, hogy ez lakosság egészségét tartsuk szem előtt. A WHO, az ENSZ világ, egészségügyi világszervezetem arról tájékoztatott bennünket, hogy még a mai normákat is lehet, hogy meg kell erősíteni. Hogyha figyelembe vesszük az évek alatt felhalmozott tudást, azt, hogy milyen komoly a kapcsolat a környezet minősége és az élet minőség, illetve az egészség között, akkor ebből láthatják, hogy komoly munkát kell végeznünk mind a normák szigorítása, mind betartása szempontjából. Köszönöm. Ja, Janes Potocnik, dear Commissioner, we know that you are... Kedves János Potocnik, kedves biztos, tudom, hogy nagyon intenzív és nagyon elkötelezett 32 percen belül, 32 perc á, át részletezte a válaszokat, magyarázta, hogy mit jelent az erőforrás hatékony Európa. Köszönjük ezt a érdekes vitát, köszönjük a részvételét. Széles körű támogatást láthatott ma itt a szakbizottságban, de meglátogatja a héten a többi bizottságot is, és mondja el nekik, hogy sokat beszéltünk a versenyképességről, az ipari esélyekről, és azt reméljük, hogy őket is legalább annyira foglalkoztatja a fenntarthatóság, illetve az ökoszisztémák megtar- megtartása, amit bennünket, az ipari kérdések. Köszönjük szépen! Nagyon hasznos volt ez, különös tekintettel arra, hogy az erőforrás hatékony európai jelentést most fogjuk megvitatni. Köszönöm, hogy eljött, és sok sikert kívánok ahhoz, hogy ezt az egész ügyet mainstreamelje, horizontális szakpolitikával tegye a biztosok kollégiumában. Köszönöm. Okay, then we straight away. Már is tovább lépünk. És Gerben Jan Gerbrandi jelentésével foglalkozunk amely ugyanezzel a kérdéssel foglalkozik, tehát az erőforrás hatékony Európa kérdésével. Komoly vitát folytattunk erről a kérdésről, talán most rövidebbre fothatjuk magunkat, de először is megkérem Gerben Jánt, hogy mutassa be ezt a jelentést. Köszönöm szépen, elnök úr. Nálam nem fog ez 32 percet igénybe venni rövidebbre foghatom magamat. De mint hogy nagyon fontos kérdésről van szó, és a kérdés nagyon átfogó, mégis érdemes volna lépésről lépésre a munkadokumentumon végigmenni. Kezdjük a napilapokkal. Nézzük meg a mai napilapokat. Az első lapon, az első címoldalon a gazdasági válságról számolnak be az euróvárságról, stb. Úgy hiszem, hogy nem szabad, hogy elvakítson bennünket a gazdasági váltság, és nem szabad, hogy elterelje figyelmünket a komolyabb változásokról. Az elmúlt két órában éppen arról hallhattunk, hogy néhány év múlva már nem 7, hanem 9 milliárd ember él majd a Földön, és még aggasztóbb, hogy egyre többen középosztálybeli jövedelemmel rendelkeznek, majd tehát nem aggasztó az egyrészt, csak a környezet szempontjából, és középosztálybeli fogyasztási mintáik lesznek. A római klub lehet, hogy apokaliptikus jövőképet vázolt fel 1972-ben, de ez azt mondta, hogy túl kicsi a planétánk, túl kicsi a földünk ahhoz, hogy minden erőforrásról ellásson bennünket. Nos, ezen alapvető változások okán teljesen világos, hogy a gazdaság is drámai változást fog, drámai változáson megy keresztül. A források egyre szűkösebben állnak rendelkezésre, és vagy geológiai, vagy politikai oknál fogva, de egyre ritkábbak a források, és ilyen módon, illetve a nyersanyagok is így egyre drágábbakká válnak. Meg vagyok róla győződve, hogy a nyersanyagok ritka volt az egyik nagy driver, az egyik nagy ösztönzője a nagy zöld ipari forradalomnak. A másik ilyen driver, vagy mozgatórugó az éghajlatváltozás ellen hozott politika, akár akarjuk, akár nem, ez meghatározza a jövőnket, a harmadik pedig a fogyasztói preferencia. A fogyasztókat egyre inkább foglalkoztatja, hogy fenntartható módon fogyasszanak, különösen azok cége, azon cégek, amelyek a végfogyasztók számára állítanak elő termékeket, figyelembe kell, hogy vegyék-e preferenciaváltozást. Kérdésem, amelyet a biztoshoz intéztem, éppen erről szólt, mégpedig arról, hogy az erőforrás hatékonyság nem egy olyan ügy, amelyre azt mondhatjuk, hogy majd egy ráírunk arra még a gazdasági válság után. Nem, ma épp azért, mert egy gazdasági válság közepén vagyunk, kell, hogy foglalkozunk a kérdéssel. Hogyha a parlament az erőforrás hatékonyságról egy üzenetet akar kibocsátani a tagállamok és a bizottság számára, akkor az az, hogy sokkal sürgetőbb a kérdés ma, mint nem régében volt. Hogyha figyelembe vesszük a kérdés gazdasági relevanciáját, számomra teljesen világos, hogy erőinket egyesítenünk kell az iparral, annak érdekében, hogy egy erőforrás hatékonyabb ipart építhessünk ki. Nagyon fontos számunkra, politikusok, döntéshozók számára, hogy az Európai Uniót erőforrás hatékonyabbá tegyük, mint minnyáján ugyanabban a csónakban, ugyanabban a hajóban ülünk. Éppen ezért arra biztatom az ipart, hogy legyenek egy kicsit konkrétabbak, mint most. Sok céggel, sok üzleti szövetséggel tartottam kapcsolatot az elmúlt hónapokban. És bizony olyan benyomásom volt, hogy aktívak bár aktívak, de minthogyha nem eléggé volnának konkrétak a tekintetben, hogy milyen lépéseket kell meghozni mi és ők, tehát politikusok és a gazdaság szereplői annak érdekében, hogy hatékonyabb Európát érjünk el. Látunk persze úttörőket, látunk olyan cégeket, akik eh, aktívak, akik mindent megtesznek a erőforrás hatékony gazdálkodásért, eh, akik a költségstruktúraiban látják ennek a szükségességét, de túl sok cég és főleg az üzleti szövetségek, a cégszövetségek, eh, mint, és erről beszélt is a biztos, mintha nem lennének még mindig kellőképpen tisztában a e kérdés fontosságával, vagy pedig inkább a társ, illetve a szövetségben résztvevő cégeiket, eh, véleményét mondják el. Nos, a Kínai Fejlesztési Biz Tanács jelentését ma publikálták, és ez azt mondta, hogy Kínának egyre több beruházást kell fordítani a fenntartható gazdaságba, ez 9,5 millió új munkahelyet teremthet Kínában, mondta ez a tanulmány. Azaz, tehát nagyon komoly gazdasági érvek is szólnak amellett, hogy befektessünk és beruházzunk ebbe az iparágba. De még egyszer mondom, hogy a különböző cégszövetségeknek is együtt kell működniük. Itt a mézes madzag és a fenyegetés, vagy a büntetés, hogy nem mondjam, a korbács politikájával kell bánnunk. Egyrészt ösztönöznünk kell őket pozitív eszközökkel, jogi keretekkel, de ugyanakkor olyan adó büntető adopsza adószabályokkal kell fellépni, amely egyben persze mézes madzag is lehet, hogy saját képenbe bonyolódjak, de legalábbis motiválhatja a cégeket, tehát az adó, hogy úgy mondjam, egyszerre mézes madzag és egyszerre ostor. Úgy hiszem, hogy a biztos bizottság túl lassan vezeti be a célokat. Felmerül itt, elnök úr, az a kérdés is, hogy milyen szerepet játszhat és játszik majd a parlament. Úgy hiszem, hogy a tisztelt ház felelőssége az, hogy sürgetőbbé tegyük ezt az ügyet. Hiszen mi az Európai Unióban nagyon ki vagyunk szolgáltatva források tekintetében. Mi vagyunk az a földrész, amely leginkább függ a külső forrásoktól. Ez nagyon aggaszt. Vannak bizonyos tagállamok, akik elegendő forrásra rendelkeznek, ezek tartalékokat készítenek, de az EU egésze nem nincs biztonságban. Németország például sokat tesz annak, annak érdekében, hogy a ritka földfémek ellátását biztosítsák az iparuk számára, de felmerül a kérdés, hogy miért Németország egyedül járjon el miért ne az Európai Unió egységesen. És mit tegyünk különös tekintettel arra, hogy a kereskedelem politika nem nemzeti, hanem európai politika terület. Komoly intézkedésekre gondolok, és kérem a kollégákat, hogy gondolják meg, ezt a lehetőséget, hiszen erről jelentéstervezetemben szólni szeretnék. Tehát konkrét intézkedéseket erre gondolok a kereskedelem politika területén, a hulladék politika területén, Egyéb iránt erről a biztoshoz intézett kérdések is szóltak, illetve az ő válaszai is kitértek a hulladékgazdálkodás kérdésére. Ugyanis én úgy gondolom, hogy hulladék stratégiánk még mindig túlon túl is a megszüntetésre koncentrál a hulladék tekintetében, és mintha nem ismerni fel kellőképpen, hogy a hulladék hatalmas forrást jelenthet. Miért, kérdem én? Adjuk ki ezt az értékes forrást a kezünkből magáncégeknek. Mikor jön el az a cég, az az idő, amikor a hulladékkezelő cégek fizetnek az önkormányzatnak azért, hogy az értékes nyersanyagát, a hulladékot elszámíthatják. Az eco-design kritériumait is módosítani, modernizálni kell, hiszen jelenleg a termékeket úgy tervezik, hogy nem igen lehet még kinyerni azokat a forrásokat, amelyek előállításukhoz kellenek, vagy azokat a nyersanyagokat. Tehát fontos, hogy környezetbarátabban termeljünk. A biztos említette, hogy 54 milliárd eurót fordítanak az Európai Unióban a veszélyes hulladékok, a, arra, hogy megakadályozzák a veszélyes hulladékok környezetbe kerülését. De gondoljanak meg, hogy hogyan lehetne ezt hatékonyabban felhasználni, ezt a hatalmas pénzeszközt adópolitika megváltozás, hogy a munkáról sokkal inkább a erőforrás felhasználást adóztassuk meg. Aztán az innováció. Alternatívákat kell találnunk, hogy a szűkösen rendelkezésre álló nyersanyagokat mivel pótolhatjuk, mivel helyettesíthetjük, és a megújuló energiaforrásokat is támogatni kell, tehát alternatívára van szükség tüntessük el, szüntessük meg a bürokráciát, a túl bürokratizált szabályozás nagy probléma. Az európai szemeszter kérdéséről beszélt a biztos, és köszönöm szépen, hogy nagyon kemény álláspontot képvisel ebben a kérdésben, hiszen ez az egyik nagy gazdasági eszköz, melyel a tagállamokat arra ösztökélhetjük, hogy forrás hatékonyan dolgozzanak. Végezetül pedig a saját fogyasztói mintánkra is figyelnünk kell nekünk, mint fogyasztóknak. Örömmel mondanám persze azt, hogy az innováció elegendő lesz, -e, ezzel elérjük a forrás hatékonyság célját, de attól félek, hogy ez nem lesz elegendő. Bizony, a saját magunk fogyasztására, fogyasztói szokásainkra is figyelnünk kell, és ezt is át kell alakítanunk. Mint láthatják, a lista tartalmaz konkrét elemeket, amelyeket a, politik, a parlamenti patkó mindenfelén talán támogatni tudnak, de biztos vagyok benne, hogy egy sikeres stratégia csak akkor válhat sikeresé, hogyha a patkó mindkét fele támogatja. Valóban nagyobb vonalú, nagy vonalúban kell támogatni az ipart, a külső források biztosítása és a rugalmasság tekintetében, ugyanakkor pedig határozottabban kell fellépni a környezetet károsító anyagok ellen, szigorú intézkedéseket kell alkalmazni, tehát kétirányú megközelítésre van szükség. Bizony arra van szükség, hogy ne csak kényelmesen hátradőlve tevékenykedjünk, hanem olyan intézkedéseket is foganatosítsunk, amelyek talán szokatlannak tűnhetnek. Elnök úr, itt zárom mondandómat. Akár azt mondjuk, hogy egy krízis közepén vagyunk, vagy pedig azt, hogy egy új ipari forradalom hajnala dereng fel, mindkét esetben sürget, az idő sokkal több intézkedést kell tenni, mint most. Gyorsabban, mint uh, ahogy ezt a bizottság, illetve a tanács szeretné. Ezért a parlament egyik fő felelősségének tartom, hogy felgyorsítsuk a folyamatot, hatékonyabbá tegyük a források felhasználását Európában. Ezért, elnök úr, nagy érdeklődéssel várom kollégáim reakcióját, és ezeket örömmel építem majd be jelentéstervezetembe. Köszönöm. Thank you very much, Gamjan. Köszönöm szépen ezt a kiváló munkadokumentumot. Úgy gondolom, hogy egy sor nagyon jó összetevője van a jelentésünk, ezekből meríthet majd az eszközökről, a kijelölendő irányról ön nagyon hasznosan számolt be, és örülök, hogy nem csak az iparról, hanem a társadalom, a fogyasztó figyelmének felkeltéséről is beszélt, máshogyan kell működnünk, viselkednünk, és tevékenységünket kevésbé anyag terhelten kell végeznünk. Most van 50 perc a vitára, és kérdezném, hogy ki kíván hozzászólni. Leszeretném zárni a hozzászólói listát. Juan, Judit természetesen, akkor kezdjük azokkal, akik szerepelnek a hozzászólói listán. Karanc Florenc éppen kiment. Judit, a szó, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. És kedves képviselőtársam, köszönöm szépen, hogy kiválóan összeállította a munkadokumentumot, köszönjük a beszámolóját, nagyon határozottan támogatom az ambícióját, a biztos úr ambícióját is, és biztosíthatom, hogy ennek a szakbizottságnak a legtöbb tagja éppen ilyen lelkesen támogatja önt. Ahogy említettem, Potosnik biztosnak is a fő kérdés az, hogy hogyan fogjuk tudni megvalósítani ezt az ambíciót, és az egész zászlós hajó kezdeményezés ad-e majd elegendő eszközt a megvalósításhoz. Ezzel úgy gondolom, hogy még foglalkoznunk kell, mert ahhoz, hogy ezeket a zöld legelőket és az egész paradicsomot, amit szeretnénk, meg tudjuk valósítani, bizony még egy nagy hosszú utat kell megtennünk, és ez az út elég bizonytalan. Azt kérném, hogy szóljon arról, hogy lehetne esetleg egy kísérleti stádium, ahol egyes tagállamok kicserélik a saját jó tapasztalatukat. Vannak Európában nagyon innovatív klaszterek, de kevesen követik őket, ugyanis az információt nem osztják meg, nem osztjuk meg. Aztán egy másik rendszerrel kapcsolatban nagyon sokféle címkézés van, fenntartható címke, öko címke. Eljutunk esetleg egy olyan helyzetbe, ahol a fogyasztónak fogalma sem lesz már arról, hogy mi mit jelent. A Grüne punkt például szinte már mindenütt ott van. Egy csomóan azt gondolták róla, hogy ez az öko címke, pedig nem. Jó lenne, hogyha jobb lenne a definíció, és kevesebb címkével bajlódnánk. Ezt ön helyesen állapította meg. Teljesen egyetértek önnel a fogyasztói magatartás alapvető fontosságú abból a szempontból, hogy el tudjuk-e érni a céljainkat. A tájékoztatás, a címkézés lehet, hogy nem elegendő ösztönzésekre van szükség. Az Európai Uniónak azonban nincs alapvetően jogköre ezen a területen. Hogyan fogunk tehát hozzáállni az adóztatási kérdéshez? Teljes mértékben támogatom, hogy szabaduljunk meg a nem fenntartható támogatásoktól, de vajon ez hatásköre-e az Európai Uniónak? Hogyan fogunk eljárni? Először valamilyen áttekintésre lenne szükség róluk, és aztán lehetne felszámolni őket. Kérdésem, ebben a jelentésben foglalkozunk-e vele, vagy pedig folyik erről külön munka? Jó volt hallani, hogy az innovációt is említette, támogatjuk ezt, a bizottság a 2020-as Horizont programmal nem sokára előáll, ez lesz a kutatás és innovációs keret kezdeményezése, a 2020-as programnak fontos része ez, nagyon szívesen egyeztetek továbbra is önnel, próbáljuk még konkrétabbá tenni az ambíciókat, köszönöm. Köszönöm szépen a hozzászólást. Bász Eichhout. Köszönöm, elnök úr. Úgy tűnik, hogy egyfajta holland parti alakul ki. Remélem, hogy mások is beszállnak majd. Itt a um, energia illetve erőforrás hatékonysággal a hollandok sokat foglalkoznak. Köszönöm szépen, Ján, hogy ilyen jó dokumentumot készítettél, és eh, a fontos kérdésekkel foglalkoztál benne. Természetesen most már nagyon fontos, hogy konkrét javaslatok is szülessenek, eh, különösen a parlament részéről, hiszen ez az én nagy félelmem, Minden egyetértünk majd, megállapodunk az erőforrás hatékonyság fontosságában, aztán eh, lapozunk, és semmilyen konkrét javaslatot nem teszünk. A parlament jelentése véleményem szerint nagyon világos kell, hogy legyen, felhívást kell intézni a bizottsághoz, a tanácshoz, azt kell nekik mondani, hogy mi tényleg komolyan vesszük ezt a témát, és gyorsabban akarunk haladni, mint a bizottság. A mutatók, a célkitűzések meghatározása tényleg a legfontosabb kérdés szerepel ez a dokumentumban, de al célokat is azonnal ki kell tűznünk. Az al célok, ugye tudjuk, hogy vannak az üvegházhatású gázok, de a földhasználatra, a vízre és az anyaghasználatra vonatkozóan is célkitűzésekre van szükség, és az egész életciklusra vonatkozóan, nem csak a hazai felhasználásra, hiszen hallottunk az exportról, az ökológiai lábnyomunkat bizony az EU-n kívüli régiókba exportáljuk. Ez egy alapvetően fontos kérdés, a parlamentnek konkrétan kell fogalmaznia a víz, föld és anyaghasználat alcéljait illetően. Aztán egy másik terület az adózás áthelyezése. Ez is kulcsfontosságú, hogyha megnézzük a történelmet, a munkaerőköltség 2%-kal nőtt, miközben 40%-kal növekedett az elmúlt időszakban az anyag eh, használat költsége a bizottsági számok szerint. A gazdaság igazából mindig a munkán próbált eddig spórolni, most pedig kialakul az a probléma, hogy eh, a nagy munkanélküliség ellenére a behozott anyagoknak nagyon ki vagyunk szolgáltatva. Nagyon fontos, hogy az adózás átkerüljön egyre nagyobb mértékben a munkáról az erőforrás felhasználásra. A parlamenten belül nagyon világosan és őszintén ki kell mondanunk ennek a fontosságát. Az adózásban sok keresnivalónk van még az erőforrás adóztatási irányelvnek valószínűleg ki kell jönnie, hogy ez a folyamat folytatódjék, mert itt valószínűleg most konkrét javaslatok nem fognak születni. Nagyon szívesen működök együtt az előadóval, és várom az adózási célkitűzési és az ágazati hulladékkezelési, mezőgazdasági, halászati területeken a konkrétumokat. Persze a legnehezebb a konkrét javaslatok kialakítása, ezek nélkül viszont a fiókba kerül ez a jelentés is, mint olyan sok más parlamenti jelentés, és akkor elfazaroltuk az erőforrásunkat. Köszönöm szépen, Oreste Rossi. Sì, grazie Presidente, per una volta sono stranamente d'accordo. Köszönöm szépen, elnök úr. Kivételesen teljesen egyetértek a zöld kollégával, ha ugyanis eltúlozzuk a dolgot, akkor ez a jelentés tényleg egy fiókban fog csak elsüllyedni. Nos, ez csak egy munkadokumentum, egy első tervezet, azzal kapcsolatban, hogy mit gondolunk a bizottsági javaslatról. De van néhány kérdés, amit éppen ezért még tisztázni kell itt két-három pontról szólnék, később majd szóban visszatérhetünk egyebekre is. De, hogyha itt a tervezet kereskedelmi előnyöket kíván biztosítani a környezetbarát termékek számára, akkor fölmerül a kérdés, hogy ezt európai szinten fogjuk eh, csak elérni, vagy szeretnénk az importált termékek esetében is, például a Kínából érkező termékek esetén is biztosítani. Nézzük meg, hogy a játékgyártás, a papírgyártás területén mik lesznek ennek a következményei. Hiszen ezeken a területeken láthatjuk, mi történik, láthatjuk az interneten, eldobják a hulladékot, beleömlesztik a folyóba, rendkívül szennyezést okozba, Mit teszünk ezekkel a termékekkel? Egyszerűen beengedjük őket Európába, vagy? Azt szeretnénk, ha a bizottság el, ez ellen fellépne. Tehát, kedves bizottság, megengedjük, hogy ez a disznóság begyűrűzzön Európába, vagy sem. Ez veszélyes, ez egy alapvető kérdés, amivel foglalkoznunk kell, hogyha környezetbarát termékeket szeretnénk elérni. Egy ilyen fajta célkitűzésnek nem csak az Európában gyártott termékekre kell érvényesnek lennie, hanem máshonnan érkező termékekre is. Aztán itt van az adózás kérdése. Szeretnénk a környezet terhelő, eh, környezet szennyező vállalatokat jobban megadóztatni. Eh, arra várunk, hogy a bizottság álljon előjavaslattal a adóztatás növelése tekintetében. Azt látjuk, hogy a metán 81%-ban egy szerves forrásból származó szennyezés, hogyan bánunk például a metánszennyezést okozó vállalkozásokkal. Úgy gondolom, hogy talán úgy gondolom, hogy a metán mellett más, sokkal inkább környezetszennyező forrásokat sokkal jobban terhelnünk kellene az adóval, és nem szabadna olyan projekteket támogatni, amelyek kevésbé környezetbarát erőforrásokat nyitnak meg. Mit teszünk ugyanis e, azokkal az üzemekkel, amelyeket már ilyen erőforrásoknak a hasznosítására megnyitottak. Például, hogyha fát égetnek egy erőműben, és ez ugye széndiokszid szennyezésre vezet, most bezárjuk ezeket a már létező üzemeket, nyilvánvalóan ebben az esetben a finanszírozással is foglalkoznunk kell. Tehát jó lenne, hogyha ilyen konkrét kérdésekkel is foglalkoznék, ilyenekben szívesen együttműködnék. És egy utolsó pont, elnök úr, egy nagyon nehéz kérdés. A PM10 és a PM5 szálló, szennyezés szállópor kérdése. egy Franciaország, vagy német ország, vannak itt például, ezek nagyon is iparosodott országok, Olaszország is, ők nyilvánvalóan nem lesznek képesek versenyre kelni, mondjuk Finnországgal, ahol kevesebb az ipar, és sokkal nagyobbak a természeti területek. Tehát, hogyha iparosodott, erősen iparosodott országokra ilyen szigorú határértékeket szabunk meg, akkor itt egész szektorokat, régiókat zárhatunk be. Valaki azt mondta, hogy ha be kell tartanunk ezeket a határértékeket, akkor minden termelő tevékenységet beszüntethetünk. Hogyha azonban megnézzük ezt, akkor tehát bezárhatjuk a termelést Európában. Nos, Természetesen Európában nem kívánunk minden tevékenységet megszüntetni, hanem tisztává akarjuk azt tenni. Ki a utolsó következő hozzászól, Richard Zéber, mielőtt a bizottság állás foglal. Köszönöm szépen, elnök úr, Karl Heinz, a árnyék előadónk. Itt nem lehet itt, éppen ezért átveszem a szerepét. Mindenképpen meg kell fontolnunk, hogy vannak bizonyos környezetvédelmi céljaink, másodszorban azonban vannak gazdasági szükségszerűségek is, tehát hogyha megnézzük ezeket a árjelző számokat, akkor úgy gondolom, hogy bizonyos erőforrásoknál nagyon is szűkös időknek nézünk elébe, ahogy Gerbenyan mondta, de hát a kérdés az, hogy a piac hol mond csődöt. Nézzük meg, hogy milyen célokat helyezünk előtérbe, és végig kell gondolnunk, hogy milyen árnyomással szeretnénk befolyás gyakorolni, vagy éppenséggel nem kívánunk befolyás gyakorolni a piacra. Tehát ezek azok a kérdések, amikkel foglalkozni kell, de vannak olyan területek, ahol bizonyos árjelzők vannak, amelyek jól működnek, jogszabályalkotóként itt ö, kevésbé kellene beavatkoznunk, ami más területeket érint, a jó minőségű levegőt, a jó minőségű vizet, itt nehéz az árak útján, vagy az adók útján hatást gyakorolni, itt a bizottságnak még ki kell dolgozni megfelelő eszközöket. Hogyha megnézzük az olyan javakat, mint a víz, vagy a jó minőségű levegő, akkor akkor figyelnünk kell arra, hogy Európában különböző régiók vannak, ahol teljesen különbözőek a viszonyok. Otthon például eh, két százalékát használjuk a víz készleteknek, hogyha itt rendkívül extrém eh, hatékonysági célokat határozok meg, azt senki sem fogja máshol Európában megérteni, és az Európai Unióval szemben hangolja az embereket ennek ugye semmi köze nincsen a víz tisztaságához és az ökológiai és vegyi minőségéhez, csak azt akarom mondani, hogy ha a vízhasználatot teljesen korlátozni akarom, akkor ez semmit sem használ, hiszen Európa nagyon is függ a víztől. Tehát ahogy mondtad, az általános kérdéseknél, mint például az ökodizájn, meg kell nézni, hogy a mindenkire egy megoldást elve az alkalmazható-e, vagy inkább személyre szabott megoldásokat kell keresni. Tehát ezt észben kell tartanunk, mert hogy arra is gondolnunk kell, hogy a lakosságnak el kell fogadni a politikánkat. Tehát ez egy fontos szempont. Ha tehát az erőforrás hatékonyságról beszélünk, akkor nagyon is különbséget kell tennünk, hogy hova szeretnénk eljutni, milyen mechanizmusok állnak a rendelkezésünkre, és utána a célkitűzések területén meg kell nézni a teljes szektorra, vagy csak bizonyos szektorokra vonatkozik, bizonyos régiókra, és itt aztán ö, finoman mérlegelnünk kell, hogy hol milyen eszközöket alkalmazunk. Így fogjuk elérni azt a hatékonyságot, amit szeretnénk. Az általános célok, azok nyilvánvalóan egyetértést találnak, a nehézség itt az, ugye a részletekben rejlik nagy sikernek tartom, ezt meg kell, hogy mondjam, hogy itt a bizottság mainstreaminget ért el, és a regionális politikában, a halászati politikában, a agrárpolitikában is kötelezést ért el arra, hogy a adott területért felelős biztos az környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vegyen. Úgy gondolom, hogy mi parlamentként mindenképpen itt erősíthetjük a illetékes biztosnak a munkáját. Elnök, Robin Mies, a Környezetvédelmi Főigazgatóságtól kapja meg a szót, hogy állást foglaljon. Yeah, thank you. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Meg szeretném köszönni a jelentéstevőnek azt a kitűnő munkát, amelyet végzett. Köszönöm ezt az első tervezetet, Egyetértünk az ő helyzet megítélésével és terveivel, illetve aggájaival. Ugyanakkor meg szeretném köszönni az itt felszólalók értékes, konkrét javaslatait is. Biztosítani szeretném Garbundi urat, hogy a bizottság egyetért vele abban, hogy sürgető ez az ügy, és osztja abéli szándékát is, hogy konkrétabb intézkedések kialakítsuk az úti tervet, a roadmap-et. Örömmel nézünk annak elébe, hogy szorosabban működjünk együtt a parlamenttel e kérdéskörben, és a sür- sürgősség szelleme abban is megjelenik, hogy 2013-ra indikatív célokat szeretnénk megfogalmazni. A legutolsó felszólaló éppen erről szólt, azon kihívásról beszélt, amely az indikatív célok meghatározása előtt áll. Biztosíthatom önöket, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, hogy a e célokkal minnyáján tisztában vagyunk. Hiszen ezeket a célokat teljes egészében hatástanulmányoknak kell alávetni, mielőtt elfogadjuk őket. És a különböző tagállamok valóságát épp úgy figyelembe kell venni, mint a különböző ágazatok valóságát is. Köszönöm szépen még egyszer a kitűnő munkájukat, és nagy örömmel tekintek a közös munka elébe, melyet a nehéz kérdéskörben folytatunk majd le. Köszönöm szépen. Úgy hiszem, hogy kijelenthetjük, hogy másfél órát fordítottunk az erőforrás hatékonyság kérdésének széleskörű vitájára. Ez nagyon hasznos volt. És Gerben Jan Gerbrandi kollega nyomon követte, amiről szó volt, jegyzetelt, és biztos lehetőségünk nyílik majd arra, hogy a kérdésről vitázzunk. Kér, kérje valaki, kérje de még a szót, vagy pedig megadjuk a szomszédodnak. Elnök úr, csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon nagyra értékelem, hogy kollégáim észrevételekkel gazdagították ezt a vitát. Persze, az adó célok és az árak kialakításáról vita, komoly vita várható. Ahogyan bevezetőmben mondtam, el kell hagynunk a komfortzónánkat. Nem lehet már úgy politizálni, mint ahogy idáig politizálunk tudtunk, és remélem, hogy kollégáim is készek erre, hogy kényelmetlen, kellemetlen döntéseket is hozzanak, feladják régi gondolkodási mintáikat. Én az itt elhangzott vitát nagyra értékelem, nagyon elégedett vagyok ezzel. Az itt elhangzott gondolatokat be tudom építeni a jelentéstervezetembe, és biztosítani szeretném Enkhaus urat, hogy célom az, hogy egy nagyon konkrét jelentéstervezettel álljak elő. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, köszönöm a munkát. És rátérünk a következő kérdésre. Ez is egy nagy komplexum. Ez az alacsony ö, széndiokszid kibocsátású verkényképes gazdaság 2050-ig történő megváltó, megvalósításának ütemterve. Nem másé a szó, mint Chris Davis kollégái, aki nagy munkát fektetett e dosszié taglalásába. The Köszönöm, elnök úr. Az Európai Uniónak nincs kötelezettségvállalása arra, hogy 2020 után is csökkentse a széndiokszid kibocsátását. Nemzetközi megállapodást szeretnénk elérni, és addig kivárunk. Nem fogadunk el ambiciózusabb intézkedéseket. Úgy gondolom, hogy el kell, hogy fogadjuk most már, hogy egyáltalán nem valószínű, hogy nemzetközi eh, megállapodás jönne létre a közeljövőben. De itt nem csak a széndiokszid kibocsátásról van szó, valójában az egész világ kibocsátásának csak 12%-át bocsátjuk ki. Arról van inkább szó, hogy példát kellene mutatnunk a világnak itt Európában ösztönzés lehet ez a gazdaság számára is, és az egész jelentésben ezzel foglalkozom. Az európai gazdaságnak kellene egy újabb lökést adni, egyértelmű iránymutatással kellene szolgálnunk a befektetés terén a jövőben. Az energetikai szektorban, ugye az új megújuló energiákba fektetnek a nagy energiacégek, mert a kormányok ugye ezt támogatják, de nagyon nagy a bizonytalanság abból a szempontból, hogy mi legyen a fosszilis energiahordozókkal. Jó, hát pillanatnyilag a fosszilis energiahordozók a kiaknázása a kibocsátási licitrendszer miatt nem igazán kifizetődő. De 2020 után lehet, hogy a helyzet meg fog változni egy eh, milliárd eurós eh, eszközt vásárol mondjuk egy befektető, de lehet, hogy a körülmények annyira megváltoznak, hogy az intézkedések, az éghajlatváltozás miatt, intézkedések miatt nem lehet majd azt használni. Kiszámíthatóságra van szükségük a befektetőknek, és ez a roadmap megadhatja a kereteket az Európai Bizottság számára, hogy konkrét intézkedéseket eh, javasoljon a jövőben. Ez egy rövid jelentés. A parlament korlátozta ugye a, a terjedelmét. Említettem, hogy egy sor módosítót fogadtam be. Az ipari szakbizottsággal ugye közös az illetékességünk, ott ezen a héten szavaznak a jelentés rájuk eső részéről. A kompromisszumos módosítóknál remélem, hogy ez a bizottság üdvözölni fogja az ő irányultságukat is. A jelentés alapvetően jóvá hagyja a bizottság roadmapjét, és azokat a célkitűzéseket, mérföldköveket, amelyeket 2020-2040-re javasol, Nyilván a tanács támogatására is szüksége lesz a biztosnak ahhoz, vagy a bizottságnak ahhoz, hogy a jövőbeli szakpolitikai kezdeményezések keretei kialakuljanak. A Második dolog, az emissziós kereskedelmi rendszer bevezetéséhez intézkedésekre van szükség, kulcsfontosságú eszközökre. Egyszerűen nem ösztönzi a jelenlegi rendszer az alacsony szénkibocsátású befektetéseket. 9 euró 30 volt a szén ára a múlt héten, ez egy minimális ár. Biztosak voltunk benne, hogy 30 euró lesz egy tonna. A befektetők is így gondolták Egyesek úgy kalkuláltak, hogy 40 euró lesz az ára, ehhez képest nagyon alacsony mindenképpen úgy kell kialakítani az emissziókereskedelmet, hogy az ösztönözze az alacsony kibocsátású befektetéseket. Nagyon fontos a hosszú távú csökkentési cél megvalósítása. 1,7% ez évente, de 2050-re 80%-ot nem tudjuk elérni a jelenlegi ritmussal. A célt fel kellene emelni 2020-ra, vagy 2020 után valamikorra ki kell tűzni egy célt, hogy a befektetők kiszámítható környezetben működhessenek. Több minden is vitatott itt. Az első dolog, a emissziókereskedelem szigorítása, illetve az alacsony szénkibocsátású befektetés ösztönzése egyfajta minimális ár meghatározása lenne az aukciókhoz. A bizottság azt mondja, hogy inkább maximális árat kellene kialakítani. Pillanatnyilag ugye 9,3 euróba kerül a szén. nem a reménybeli szén árról beszélek, hanem arról, hogy egyfajta kiszámíthatóságra szüksége van a piacnak, mert különben össze fog omlani a befektetők, befektetései egyszerűen lemennek a lefolyón. A jelenlegi körülmények között ugyanis senki sem bízik a piacban. A második dolog, ami számomra kétségeket vet fel, az, hogy a bizottságnak 2020-ra megújuló energia célokat kellene kihoznia. Az én kérdőjelem az, hogy ugye a célkitűzés megvalósítást hoz, ezért használnak több megújuló energiát most. azzal érvelnek, hogy a megújuló energia célkitűzésekkel torzítják a piacot, és hogy a tagállamoknak kellene ezt meghatározniuk a saját életékességi területükön belül. Úgy gondolom, hogy ez eléggé kérdéses. A megújuló energia célkitűzések szerintem jól működnek. Következő dolog, nem szabad kizárni semmilyen eszközt a célok eléréséből. Már sokszor vitatkoztunk ebben a bizottságban az atomenergiáról, ez megosztja a parlamentet. De atomenergia az egyik alacsony szénkibocsátású elektromos energiatermelési mód, egyes tagállamok használják. Nem mondjuk nekik azt, hogy vessenek véget neki. Ugyanez a helyzet a szén megkötéssel és tárolással. Bizonyos tagállamok a CCS re már meghozták a keret jogszabályokat. Mm, úgy tűnik, hogy egyre hosszabb csúszás várható. A Nemzetközi Energetikai Ügynökség jelentését csak el kell olvasni ahhoz, hogy lássuk, hogy a széndiokszid kibocsátás csökkentésében a CCS-nek óriási szerepe lehet, nem szabad ezt kizárni. Szeretnék itt egy javaslatot tenni ezzel kapcsolatosan. A fosszilis energiát használó erőművek, különösen a gáz erőművek, ne kapjanak tíz évnél hosszabb működési engedélyt, és ennek kor, vizsgálják felül a működésüket. Legyen meg a lehetőség arra, hogy egy tagállam azt mondja, nekik, hogy akkor működhetnek csak tovább, hogyha a CCS révén csökkentik a széndiokszid kibocsátást. Én nem kötelezettséget írnék elő a CCS-re a gázerőművek esetében pillanatnyilag. Én csak szeretném, hogyha felismerhető és reális koncepció lenne az, hogy mindenki felkészül a CCS-re Eh, különben az elkövetkező évek során mindenki a gázhoz fog fordulni. Ennek az a kockázata, hogy az egész kontinensen ö, eh, olyan eszközök alakulnak ki, amelyek nagyon sok széndiokszidot bocsátanak ki, és amelyeket eh, aztán át kell teljesen alakítani annak érdekében, hogy a széndiokszidot a föld alá nyomjuk. Ezt az első naptól kezdve figyelembe kellene venni. És még egy utolsó javaslatom lenne, elnök úr. A szénkibocsátás EU-n kívül helyezése kapcsán én, az én együttérzésem nagyon komoly sem értelme annak, hogy külföldön előállított termékeket használjunk, amelyek terhelik a légkört, ahelyett, hogy Európában készülnének. Annak semmilyen környezetvédelmi előnye nincs, hogyha valaminek a termelése kikerül az EU-ból. Azok, akik a szénkibocsátás kihelyezésével foglalkoznak, azonban a magas energiárakkal is, vagy azok miatt is aggódnak. Az alumínium termelők elmondták például, hogy úgy gondolják, hogy Európában gyakorlatilag nincs jövője az alumínium termelésnek. Közel-keleten hozzák létre az új alumínium üzemeket, hiszen ott olyanok a természeti körülmények. Próbáljunk meg gondoskodni róla, hogy a széndiokszid kibocsátás kihelyezés valós jelenség-e, és vegyük fel a küzdelmet ellene. Azzal kezdtem elnök úr a bevezetőmben, hogy sok múlik azon, hogy egyértelmű jelzéseket adjunk az európai eh, befektetőknek, hogy eh, továbbra is a mi gazdaságunkba fektessenek. Nézzük meg Kínát, nézzük meg a fejleményeket a világban. Azt látjuk, hogy egyes országok eh, olyan sebességgel haladnak előre, hogy csak lihegünk mögöttük, bén, bénának minősülünk, és az a veszély fenyeget, hogy végleg lemaradunk jó lenne, hogyha bizonyos eszközöket kombinálni lehetne, amelyek zöld irányban Európa gazdaságának talpraállítását célozzák. Remélem, hogy a bizottság támogatja a javaslataimat, remélem, hogy a tanács a kezdeményezésnek zöld utat ad, és mi egyértelmű jelzést tudunk adni a tanácsnak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Chris Davis még egyszer ezt az összefoglalót és a jelentést, amely minden olyan elemet tartalmaz, ami hozzásegít minket egy alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaság 2050 történni eléréséhez. Fel meg kell jegyeznem, hogy a politika veszi azt a bátorságot, hogy 40 évre határozzon meg stratégiát. Ez egy window of opportunity volt, egy olyan ablak, amit ki kellett használni. 2008-ban ugye az Európai Tanács a válság előtt még egy egy egyhangulag mind a 27 állam és kormányfő támogatásával úgy döntött, hogy az Európai Unió 2050-ig a klímára káros gázoknak a kibocsátását 80-95%-kal szeretje csökkenteni. Nem tudom, hogy ma is így döntenének-e minden további nélkül, de hát ez a múltbeli döntés, ez a helyzet, és mindannyian tudjuk, hogy rendkívül sürgősen szükséges, már csak a előző erőforrás hatékonysága kapcsolatos vitából is ezt láthattuk, ugye, hogy 9 milliárdan fogunk élni majd a Földön 2050-ben, mindenkinek olyan életszínvon, mindenki olyan életszínvonalat szeretne, ami egy boldog, békés életet biztosít neki, tehát az erőforrások felhasználása területén és az energiafelhasználás területén is azt kell látnunk, hogy egyfajta ipari forradalomra van szükség, ez így már elhangzott, ezt csak megismételni tudom. Tehát ezen a jelentésen nem egyedül dolgozunk, hanem az ITRE bizottsággal együtt. Mario Perello, az ITRE bizottságban illetékes előadó, ő később következik majd, ezt csak azért említem most meg, mert hogy e, valószínűleg most fog majd érkezni az ITRE szakbizottságból. A kompromisszumos módosítók, amiket én láttam, azok nagyon is örvendetesek, hogyha ilyen formában elfogadják őket, akkor egy nagyon széles konszenzusra fogunk tudni építkezni sok kérdésben. Nos, én vagyok, az árnyék előadó a szocialisták nevében. Engedjék meg, hogy néhány megjegyzést tegyek. A klímára káros gázok kibocsátását 89%-kal akarjuk csökkenteni. Ez azt jelenti, hogy az áramtermelést, az energiatermelést gyakorlatilag 100%-osan széndiokszid kibocsátás mentessé kell tennünk. Chris Davis erre több lehetőséget is említett. Az a forma, ami a leginkább támogatásra talált, az ugye a megújuló energiaforrásoknak a jobb hasznosítása. Vannak olyan forgatókönyvek, amelyek szerint Európa nagyon is, amelyek szerint Európa nagyon is eh, képes lesz 2050-ig arra, hogy 100%-ban eh, megújuló energiaforrásból termelje az áramot. Más opciók is vannak, így például az atomenergia hasznosításának a növelése, ezek ugye vitára adnak okot, és vannak ugye olyan implikációi is, ami a beruházásokat és a biztonsági kérdéseket illeti, amik eh, mondjuk aggályosak. Eh, a harmadik alternatíva pedig a széndiokszid megkötés és tárolás, a CCS, ez ugye egy olyan történet, aminek a kimenetele igenis kétséges. Én Norvégiába ellátogattam, Mondstadtba eh, itt van a legnagyobb eh, széndiokszid megkötéssel foglalkozó kutató laboratórium, itt az RV, az AStom és más nagy cégek tesztelik ezt a technológiát. Én meg voltam rettenve, hogy milyen hatalmas eh, gyárakat kell építeni pusztán csak a e technológia teszteléséhez, hogyha aztán ennek az ipari alkalmazására is sor kerül, annak érdekében, hogy leválasszák és tárolják a széndiokszidot, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy hát azért ennek a technológiának megvannak a határai már csak a költségek miatt is. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon erősen kell támogatnunk az ener- a megújuló energiaforrásoknak a 2030-ig, 40-ig elérendő céljait, és a még ambiciózusabb 2050-es célokat. Most áttérek Péter Lízére és az energiahatékonyságra. Természetesen kapcsán. Nem kérdés, hogy itt egy hatalmas, kimerítendő potenciállal nézünk még szembe. Ami pedig a kibocsátás kereskedelmi rendszert illeti, ez nem úgy működik, ahogy, remény, ahogy reméltük. A föld alatt vannak az árak. Chris Davis tel együtt ettem, és Jostel Béke is azt mondta, hogy ez ugye egy piaci eszköz, és hogyha recesszió van, akkor természetesen az ára ennek a piaci eszköznek alacsonyabb, hogyha azonban gazdasági fellendülés lenne, magasabb lenne az ára, tehát meg kell nézzük, hogy hol tud a politika beavatkozni, talán nem a piaci mechanizmusokba kell beavatkoznia, hanem a ingyenesen kiadott eh, kibocsátási egységeket kellene eh, kivonnia a piacról, és ami ugye minimális és maximális árakat illeti, úgy gondolom, hogy mindenképpen ezek ennek a rendszernek az alkalmazása ellen szólnak, hiszen akkor a piac ugye nem tudná, hogy mikor fog a politika legközelebb beavatkozni, tehát a piaci eszközöknek működniük kell a piacon. Éppen ezért én azt gondolom, hogy a túl nagy számban kiadott ingyenes kibocsátási egységeket kell a piacról bevonnunk. Hogyha az árakat növeljük, akkor felmerül az a probléma, amit az energiaszegénységgel kapcsolatban a jelentésben megemlítenék. Ezzel kapcsolatban volt egy másik jelentés is, itt ugye azt fogalmazzuk meg, hogy foglalkozunk el azokkal a néprétegekkel, akiknek kevesebb pénzük van az energiára, nekik is eszközöket és, és attraktív szempontokat kell nyújtanunk, hogy részt tudjanak venni a maguk módján az energia politikában és a klímavédelmi politikában. A kibocsátás áthelyezést is említette Chris Davis, Németországnak még van ipara, ott még alumíniumot gyártanak, acél gyártanak, rezet gyártanak, a saját választás, választó körzetemben is van két acélmű. Ugye ezek ezek monoterméke, vagy ennek van egy bizonyos világpiaci ára, hogyha a világpiaci ára, kínáljuk őket, akkor el tudjuk adni, hogyha a világpiaci áron felül ö, gyártunk, akkor persze azt kell látnunk, hogyan tudjuk eladni az a célunk, hogy Európában tartsuk az ipart, és ne távozzon az ipar a távol-keletre, vagy a közel-keletre, Szaudarábiába, vagy Kínába. Ugyanakkor azt is meg kell vizsgálnunk pontosan, hogy ennek az iparnak a panasz, panaszkodása az megalapozott-e, és a bizottsága szemben támasztandó követelmények azok milyenek, mit kell tehát belevennünk a jelentésbe, mik től kell ezeknek a szektoroknak megszabadulniuk, miben tud segíteni a politika, ez a energiapolitikai, klímavédén politikai csap, csomagban benne kell, hogy legyen, amikor a kibocsátás áthelyezésről beszélünk. Csak azt szeretném még megemlíteni, hogy az ipar nyilván egy fontos szektor, de a kibocsátás kereskedelmi rendszer csak a kibocsátás 40%-át fedi le, más szektorokat is be kell vonni, tehát az agráriumot, az épületeket és a közlekedés szállítást is. Ugye ők adják a maradék 60%-ot, különben képtelenek leszünk 80-95%-os csökkenést elérni. És az utolsó pont, amit megemlítenék, az a széndiokszidon kívüli kibocsátások, a Montreali jegyzőkönyv. Itt ugye csak egy rövid, kurta mondatban van megemlítve a jelentésben, tehát a Montreali jelentésre ugye foglalkoztunk itt hogyha egy ozonra káros gáznak a klímára káros hatása száz vagy ezerszerese a széndiokszidnak, akkor itt is cselekvésre van szükségünk. Tehát úgy gondolom, hogy ezen, ezzel kapcsolatban is többet kell mondanunk a jelentésben. Köszönöm szépen, Chris Davis, örülök, hogy együtt dolgozhatunk. Úgy gondolom, hogy jó minőségű anyagot fogunk tudni útnak indítani. Most Martin Kellen kap szót. Elnézést, Richard Zéber. Nos, elnök úr, meglehetősen eh, lazán értékeled ma, vagy kezeled ma a hozzászólási időt. Természetesen neked volt elsőbséget, te voltál az árnyék jelentésadó, én most Jordán Cizel nevében fogok itt beszélni. No, tegyük félre a tréfát. Szeretnék annál a pontnál kapcsolódni az elmondottakhoz, amit ugye eh, te legutóbb említettél, tehát a ozonra káros gázok. Ugye a bizottság azt mondta, hogy a következő évben egy egy új eh, menetrenddel jön, hogy hogyan tudjuk ezeknek a gázoknak a kibocsátását csökkenteni. 2050-re a klíma szempontjából releváns eh, károknak, eh, gázoknak a 40%-a ilyen gáz lesz, hogyha a szindioxid csökkentést olyan értelemben tudjuk elérni, hogy terveztük. Úgy gondolom, tehát ezen a területen is mindenképpen szigorúbban kell eljárnunk, hiszen a széndiokszidnál eh, sokkal nagyobb a hatása, a klímára káros hatása ezeknek a gázoknak. Tehát nekünk át kell építenünk ezt a rendszert, ez vitathatatlan, meg kell néznünk, hogy hogyan tudunk itt a legjobban eredményt elérni. És egy általános megjegyzés, eh, egy amerikai tudóst olvastam legutóbb, aki nagyon is erős harcosa a klímavédelemnek. Megkérdeztem, hogy mi, megkérdezték, hogy mit tart a mi kibocsátás kereskedelmi rendszerünkről. Azt mondta, hogy ez a rendszer kudarcot fog vallani. Hogyha megnézzük a széndiokszid kibocsátási egységek árát, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy gyakorlatilag nem sokára össze fog omlani az ezzel kapcsolatos piac. Az ő érve azt mondja, hogy sokkal hatékonyabb lett volna, hogyha bevezettünk volna egy adózást a széndiokszidra hogyha így alakulnak tovább a széndiokszid árak, akkor nyilván meg kell néznünk, hogy mit tudunk ezen a téren tenni, mert ennek a árszintnek nincsen az az irányító hatása, amit elvárnák a rendszertől. Tehát itt mondom, egy amerikai, eh, amerikai tudóst idéztem, aki azt támogatja, hogy eh, sokkal globálisabb ambíciókkal lépjünk fel. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy 2010-ben világszinten globálisan a széndiokszid kibocsátást 5,3%-kal nőtt ez egy olyan szám, ami ugye azt mutatja, hogy rendkívül lesz a kibocsátás, hogy így folytatjuk a dolgokat. Ezek azok a dolgok tehát, amiket figyelembe kell vennünk, és a 2050-es célokat is ennek megfelelően kell kitűzni, nem teljesen osztom azt a megítélésedet, elnök úr, ami az állam és kormányfőknek az ilyen célok megfogalmazásával kapcsolatos hajlandi, hajlandóságát illeti. Úgy gondolom, hogy cél, célokat szívesen megfogalmaznak, a kérdés csak az, hogy mennyire kötelező érvényűek. Egyetlen kötelező rendszer van, az ETS, a kereskedelmi rendszer, meglátjuk, hogy mi lesz még. Azok a célok, amik ugye akkor érendők el, amikor már senki sincs itt a Földön, ezek nem tudom mennyiben elfogadhatóak politikailag. Tehát el, meg kell fogalmaznunk, hogy hogyan tudunk eljutni konkrétan oda, ahova szeretnénk, tehát az alacsony színkibocsátású gazdasághoz. Szeretném feltenni azt a kérdést, hogy ez az ETS rendszer és a kötelezettségek megosztása, ez a megfelelő rendszere, és nem kéne hosszú távon bizonyos ár, árpolitikával, azaz, hogy adóztatással eredményeket elérni. A termelésnek mindenféle drágulásait Európában a kibocsátás áthelyezés, áthelyeződéshez fog vezetni. Ez nyilvánvaló, tehát meg kell néznünk, hogyan tudjuk ezt kor, korlátozni, hiszen munkahelyek vesznek el úgy, hogy közben nem használunk az éghajlatvédelemnek. Tehát ezt meg kell vizsgálnunk a bizottsággal együttműködésben, hogy most konkrétan mit tudunk tenni, hogyan tudjuk a kibocsátáskereskedelmi rendszert újra alakítani, eh, hogyan tudunk más szektorokat bevonni, hogyan tudjuk ezt hatékonyá tenni, hogyan alakul a széndiokszid kibocsátás egység ára jövőben, hogyan tudjuk ezt egy hatékony rendszerét elé, hol úgy, hogy tudjuk, hogy a nagy kibocsátók nem hajlandók ezt a rendszert bevezetni. Tehát mindenképpen a globális helyzetet azt figyelembe kell vennünk, meg kell néznünk, hova jutunk el. Pont most Dörben kapcsán ennek különös jelentősége van. Részünkről teljesen nyilvánvaló, hogy most ragaszkodunk a kibocsátáskereskedelmi rendszerhez, ellenezzük a további kötelező célokat, mert bizonyos tervezési biztonságra van szükségünk, meg kell néznünk, hogy hogy működik a jelenlegi rendszer, és a működés közben kell megnéznünk, hogy hogyan tudjuk változtatni a rendszer elérve a kitűzött célokat, tehát a tervezési biztonság számunkra egy központi elem, hogy aztán a végén milyen technológia dő, a CCS, Nos, egyet eh, értek veled, hogyha erőművekről van szó, akkor ez egy fontos pont, ők ismerik. Norvégiában már kísérletek vannak, de legyünk kicsit óvatosabbak, nem szabad rögtön eh, itt eh, ezen rendszereket győztesnek ki kiáltanunk. Nagyon nehéz előre megmondani, hogy a végén a nemzetgazdasági szempontok figyelembevétel is mely technológia fog győzni, tehát meg kell, hogy lássuk, hogy hogyan jutunk el a jövőbeni célokhoz. A mi támogatásunkat mindenképpen élvezi majd egy értelmes rendszer, de mielőtt még elkezdenénk a munkát, azelőtt gondolkozzunk el. Köszönöm szépen, most Martin Kalehen kap szót. Thank you, Chairman. Uh, sorry to Richard. Köszönöm szépen, elnök úr, elnézést, hogy itt a felszólalással valami gond volt. Először is meg szeretném köszönni Krisznek mindazt a munkát, amelyet végzett ebben a kérdéskörben. Tudtam, hogy nagyon energikus lesz, és ez így is volt találkozókat, meghallgatásokat szervezett, és mindenkit bevont mi több mindent megtett annak érdekében, hogy zárnyék jelentéstevőkkel is jól együttműködjön. Köszönöm szépen. Frakciómnak nincs semmi baj ezzel, mi több üdvözöljük a hosszú távú úti tervet, melynek segítségével a széndiokszid kibocsátást csökkenthetjük. Úgy gondoljuk, hogy ez környezeti előnyökkel jár, gazdasági stabilitást is biztosít. Egyetértek a tanács következtetés tervezetével, illetve következtetéseivel, hogy hosszú távon alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaságot kell kialakítani, hiszen ez mind a gazdaság szereplőit, mind az állampolgárokat jobb helyzetbe hozza és a költségeket segít csökkenteni. Ami a specifikus célokat illeti, 2030-re 40 60 2040-re és 80 2050-re, nos, támogatjuk e célok követését, de csupán akkor, hogyha ezt a feltételek lehetővé teszik, és hogyha ezt globálisan is megvalósítjuk. Az EU a globális emissziók 10%-áért felel, tehát az éghajlatváltozást egyedül nem fogjuk tudni korlátozni, azonban, hogyha egyedül járunk el, akkor a saját gazdasági versenyképességünket veszélyeztetjük. Ahogy a Richard említett, Ahogyan Richard említette, nagyon figyelnünk kell minden olyan jogszabályra, célra és szabályra, amely a carbon leakage jelenségét jeleníti meg, és így a munkahelyek elvándorlásához vezethet. Krisz említette az alumínium ágazatot, ez számomra nagyon fontos, hiszen az én választókerületemben lévő nagy alumínium kohó éppen múlt héten jelentette be, hogy bezár, és a sok környezetvédelmi elvárásnak való megfelelésből eredő költségekre hivatkoztak. Mind EU, mind Egyesült Királyságbeli törvények használták ezt, írták ezt elő. Nos, az alumíniumot ilyen módon harmadik államba fogják tervezni, termelni és visszaimportálják az EU-ba ez egy tipikus carbon leakage példa, tipikus példája a carbon leakage-nek. Úgy gondolom, hogy nem szabad, hogy a cégek életét megnehezítsük az ilyen szabályokkal. Én és más kollégám éppen azon dolgozott, hogy és dolgozunk, hogy olyan jogszabályokat fogadjunk el, amelyek figyelembe veszik ezt a szempontot. Ebben az esetben nem, hogy a helyzetet javítottuk volna, hanem a saját versenyképességünket aknáztuk alá, ezért örülök, hogy a carbon leakage kérdésével Krisz tervezetében foglalkozik. Mi több nem értek egyet Krisszel, hogy ez egy kicsikét túlzó módon van tálalva, nem, azt gondolom, hogy a carbon leakage, tehát a munkahelyek elvándorlása a környezetvédelmi szabályok okán igenis valóság. Ami pedig a CCS technológiát illeti, itt óvatosságra intenék mindenkit, hogy egy olyan technológiára építsük a jövendőbeli energiamix kialakítását, amelyet még nem teszteltek le. Nagy potenciállal rendelkezik ez a technológia, de egyelőre még nem tudjuk, hogy a valóságban hogyan tud működni. Az atomenergia nagyon fontos kérdést jelent. Üdvözlöm Krisz észrevételeit ezzel kapcsolatban. Olyan bűnös ő, olyan bűnös lélek ő, aki megtért a nukleáris, az atomerő hasznosításának ügyéhez. Régen ez ellen ágált, de most elégedett nyugtázom, hogy megértette, hogy szükség van az atomenergiára. Természetesen a fukushimai események külön felhívják figyelmünket a biztonság kérdéseire, de ugyanakkor továbbra is úgy gondolom, hogy az alacsony széndiokszid kibocsátású energia gyártás egyik alapja az atomenergia. Egyetértek a jelentéstevővel az ITS reformja kapcsán is, és az ETS reformja kapcsán is, és egyetértek azzal is, hogy az ETS, tehát a kibocsátás kereskedelmi rendszer reformját arányosan kell végrehajtani úgy, hogy ne veszélyeztessük a gazdaság életképes működését sem ma, se a jövőben. Ezzel köszönöm Krisz munkáját, és örömmel dolgozom vele együtt a jövőben. Thank you. Um... Köszönöm szépen, Szájkod. Elnök úr, köszönöm szépen. Mindig örömmel örül, hallom, hogy az Egyesült Királyságban a koalíciós partnerek egy követ fújnak. Hát úgy tűnik, hogy a torik mindig örülnek, amikor a lépdemek az irányukba lépnek el, de amikor a másik irányba történik a mozgás, bizony akkor nem teszik meg a kötelező lépéseket. Na, de ez nem az én ügyem. Alacsony széndiokszid kibocsátás ipar. Erről van szó. A Nemzetközi Energiaügynökség a múlt héten ezzel kapcsolatban világosan kimondta, hogy milyen komoly problémákkal problémákat okoz a jelen gazdaság, illetve az, ahogyan bánunk ezzel a gazdasággal, és sokan Ugye mindig azt mondják, hogy jaj, a zöldek már megint kezdik az IPCC v érvét, de most azért a Nemzetközi Ügynökség nem egy kimondottan zöld szervezet. Kimondta, hogy 2015-re a meglévő széndiokszid kibocsátási költségvetésünk felhasználásra kerül, ha így folytatjuk. Még egyszer id- idézem az IAE, tehát a Nemzetközi Energia Ügynökség beszámolóját javaslom, hogy a torik is olvassák el Nagy-Britanniában az IEA jelentését, és így talán kihátrálnak az atomenergia támogatása mögül. Na, bármint is álljon a dolog, hogyha nem tudjuk, hogy milyen fontosak az intézkedések, akkor fontos felfigyelni arra, hogy az ETS-ről megint vita van. Richard Zébert azt mondta, hogy ne változtassuk meg az ETS rendszerét egész addig, amíg kezdetét nem vette, nem kezdett működni a rendszer. De azt gondolom, hogyha egyszer viszont elkezdődött a rendszer, akkor Richard Zéber majd azt fogja mondani, hát most, amíg a rendszer működik, ne változtatgassunk rajta. Mindig lesz jó oka egyeseknek arra, hogy ne változtassunk semmit, mondván, hogy ugye amikor zajlik a játék, akkor nem szabad megváltoztatni játékszabályokat. Gondolom két év múlva Richard ezt fogod mondani. Na hát kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz, hogyha ezt mondod most igen. Tehát mielőtt elérnénk ezt a határidőt, azt gondolom, hogy helyesebb volna a mai szabályokat megvizsgálni, a 2013-ra vonatkozó szabályokat, hiszen tudjuk, hogy 2013. január 1-ével megkezdődik a, az első fázis, sokat tanultunk az első és a második fázisból, használjuk tehát ezt fel a 2013-ban kezdődő harmadik fázis kezdetekor. És persze figyelembe kell venni a 2020-as stratégia célkitűzéseit, hiszen 2050-re 80%-ra akarjuk csökkenteni kibocsátás 2030-ra 60%-kal, de a 2020-as célak így nem érhetők el, hiszen ha 2000 2020 ban csak 20%-ra akarjuk csökkenteni a kibocsátást, akkor nem érhetjük el a 2050-es célokat. Ez irreális. És teljesen világos, hogy az energiahatékonyság területén, ahol nem értünk el kellő eredményeket, elérhetőek ezek a célok. A jelentéstevőnek köszönöm, hogy foglalkozik ezzel a kérdéskörrel, de módosító indítványaimmal még erősebbé akarom tenni a jelentés energiahatékonysági fejezetét. Az ecodesign területén azt gondolom, hogy világosabban kell fogalmaznunk. Másrészt eh, az ETS-t is meg kell változtatni, mielőtt elérnénk a 2013-as harmadik fázis kezdetét. Hiszen mindig újra meghökkentő, amikor azt halljuk, hogy a iparpolitika kapcsán csak a carbon leakage-ről beszélnek. De mondjuk, hogy az acélcégeket kérdezzük meg, és az én ö, választókörületemben is jártam egy nagy acélcégnél, azt mondták, hogy teljesen másként gyártjuk az acélt. Megkérdeztem miért, azt mondták, hogy azért, mert várhatóak a komoly környezetvédelmi szabályok, megváltoznak a környezetvédelemre vonatkozó intézkedések, ezért új technológiát alkalmazunk. Tehát nem csak elvész valami az ipari termelésből, hanem igenis új termelés is köszönhető a széndiokszid csökkentésre irányuló politikáknak. Ez nagyon fontos, ez a szempont, és sajnos a konzervatív, a patkó konzervatív részéről soha nem hallom ezt az érvet. Ami pedig a CCS technológiát illeti, mindig nehéz persze amikor a jelentéstevő kihagyja a CCS-t. De meg szeretném győzni Kriszt egy picit arról, hogy jelenleg a CCS sokkal inkább a CCS mellett a nagy széndiokszid kibocsátók érvelnek, mondjuk a szénerőművek üzemeltetőit. Tehát úgy gondolom, hogy meg kell vizsgálni a CCS um, um, CCS-ben rejlő lehetőségeket, hiszen vala lehető kér az elnök közbeszakít lenne egy kicsiket erőforrás uh, gazdálkodóbb a felszólalási idejével? Igen, elnök úr, igen. Tehát röviden, röviden az ETS bevételeire térnék még rám, és ez nagyon fontos, hiszen hogyha az ETS bevételeit veszük figyelembe, akkor nagyon fontos, hogy ezeket a bevételeket megfelelően alokáljuk az alacsony széndiokszid kibocsátás és fenntartható technológiákra. Tehát nem csak az új technológiákba kell befektetni, hanem, az új techno hanem a bevételeknek a e technológiákat kell pártolniuk, ezzel megmutatva azt, hogy az alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaság irányába szeretnénk ellépni. Köszönöm szépen, elnök úr, a felszólalási időt. Köszönöm szépen, de valóban egy kicsikét szorít az idő, és még sokan kérik a szót. Oreste rossz. Grazie Presidente. Beh, allora qui sì che rischiamo. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, kár lenne, hogyha megint csak egy olyan dokumentumot használnánk, amivel csak a papírt pazaroljuk. Nos, 2050 addigra már nem leszünk politikusok, sőt, talán már nem is leszünk a Földön. De hát 2050-re akarunk célokat meghatározni, ez egy nehéz feladat. A kiotói folyamat második kötelezettségvállalási időszaka, új célok, ez nyilván fontos, azonban azt szeretnénk, hogyha ebben minden ipari ország részt venne. Ezt mondja ez a bizottság is, ezt mondja a parlament is, és az Európai Bizottság pedig időközben szintén azt mondja, hogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy csak mi egyedül vállaljunk kötelezettségeket. Tehát le kell szögeznünk véglegesen, hogy mi a véleményünk arról, hogyha Európa egyoldalúan vállal kötelezettségeket csak, ami a széndiokszid megkötést és tárolást illeti, ez adott esetben nyílt tengeren is lehetséges. Én nehezen tudom elképzelni, hogy ez hogyan működik, hiszen adott esetben egy földrengés itt rendkívül súlyos következményekkel járna. Például valami, amit a mélybe pumpáltunk, az újra kiszabadul. Ami pedig a dömpinget illeti, az iparnak az árdömpingjét és a harmadik felek által folytatott eh, tisztességtelen versenyt. Nyilvánvalóan ennek megvan a lehetősége, ebben egyetértünk a bizottsággal, és lehet, hogy azt fogjuk megélni, hogy a éghajlatot még rosszabb következmények érik, mint eddig. Hogyha áttelepülnek az alumínium és acél ipari művek. Úgyhogy a jelentéstevőnek már elmondtam, hogy szükséges megértenünk, milyen nagy is a kibocsátás áthelyeződésnek a veszélye, és egyet értettem azzal, amit mondott, hogy jó lenne, hogyha a bizottság több tájékoztatást adna azokról a kockázatokról, amelyekkel az energiaiparnak jelenleg szembe kell néznie. És egyetértettem a vámokkal kapcsolatos végkövetkeztetésekkel is. Vámokat kell kiszabni olyan harmadik országokra, amelyek nem tartják be a szabályokat. Ez így szó szerint nem szerepel a jelentésben, de hát erre utalta a beszélgetésben, úgyhogy talán ezt bele lehetne venni explicit, expressis verbis a jelentésbe is ami pedig e, a kibocsátás kereskedelmi rendszert illeti. Itt ugye spekulációknak is teret enged a jelenlegi szabályozás, tehát itt adott esetben jó lenne minimális árat bevezetni, és nagyon gyorsan változást kellene elérni. Nevezetesen egy olyan változást, amely biztosítja, hogy kompenzáljuk azt az ipart, amelynek szembe kell néznie a termelés áthelyeződésével. Itt ugye újra visszatérhetünk a vám témájára. Ez az egyetlen olyan eszköz, amivel kompenzálhatjuk az érintett ipart. Köszönöm, mások is jelentkeztek. Kérem, hogy tartsák be a két percet, mert még egy napi pontunk van. Péter Líze. Köszönöm a szót, köszönöm szépen Chris Davisnek a jelentéstervezetet. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb az tényleg, hogy hosszú távú perspektívákat adjunk az iparnak, és világos, hát, hogy 2020 után is folytatjuk a megkezdett utat. Én a 2030-as célokat tartom személyesen a legfontosabbaknak, ugyanis ezek már eléggé közel vannak, úgyhogy ezek eléréséhez egy nagyon pontos leírásra van szükségünk, hogy hogyan érjük el ezeket a célokat, ami pedig a széndiokszid árázását illeti, árát illeti, úgy gondolom, hogy nagyon is éles szemmel kell figyelnünk a dolgokat, nem csak a beruházásokat hátráltatja, hogyha tartósan alacsonyak ezek az árak, hanem e, ugye rosszul terveztük meg az e, e, kibocsátás kereskedelemből származó bevételeket is, hogyha a bevételeknek a 100 százalékát megújuló energiára és energiahatékonyság növelésére akarjuk fordítani, azonban már nincsenek bevételek ebből a rendszerből, akkor kudarcot mond az egész stratégia. Éppen ezért szeretném tudni a bizottságtól, hogy egy bizonyos fokig megbízható kijelentést tud-e tenni a 2013 utáni széndiokszid árképzése kapcsolatban, hogyan fognak működni a mechanizmusok, és azok a kibocsátási egységek, az amelyek most olcsók, azok még használva lesznek a következő időszakban, így akkor egyfajta prognózist tudunk felállítani a szén dioxid kibocsátási egységek árát illetően a jövőre nézve. A kibocsátás áthelyezi, áthelyeződés, ez is egy fontos téma, meg kell tartanunk az európai e-, alumínium ipart, és jó lenne, hogyha 2030-ra is lenne egy megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos célunk. Nagyon fontos, hogy itt tervezési biztonságra törekedjünk, és közvetlenül szeretnék mondani Chris Davisnek, hogy az ITRE szakbizottságnak a kompetenciáját ennyire jól kihasználta. Kérem a elnököt és a titkárságot, hogy utaljanak arra, hogy itt egy megerősített együttműködésre van szükségünk az energiahatékonyság területén. Az ITRE bizottság biztosított minket, hogy a, hogy a titkárságoknak a szintjén még itt egyeztetni fog. Köszönöm. Thank you. Next speaker is Pirillo. Köszönöm szépen. Pirillo követ, kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak röviden szólnék, tájékoztatnám a kollégákat, hogy a roadmapről az ITRE-ben a véleményt valószínűleg szerdán fogják megszavazni. Sikerült megállapodásra jutni, 11 kompromisszumos módosító készült, és ezek alapján az ITRE a parlament eljárási szabályzatának 50. cikke alapján ugye kizárólagos hatáskörében jó eredményre tudott jutni, a lehető legnagyobb többséget sikerült kialakítani. Ami Davis kollega jelentését illeti kiváló munkaalapot jelent, ez egyetértek azzal, amit az előadó mondott, a tagállamoknak 2013-ig nemzeti roadmap-et kell készíteniük, nemzeti ütemezést, ami a CCS kezdeményezést illeti, még korai lenne a kibocsátás kereskedelemről, a kis kibocsátású technológiákról átfogó képet kapni. Az tény, hogy a jelenlegi rendszer alapján pillanatnyilag még kifizetődőbb termelni, mint alacsony kibocsátású technológiákba fektetni. A bizottságnak a harmadik szakaszra vonatkozóan az ETS tekintetében ágazati kezdeményezéseket kellene tennie. Köszönöm. Gutierrez asszony következik most. Köszönöm. Azért szeretnék hozzászólni, mert van itt valami, ami több dokumentumban is szerepel. Több kollégám örült neki, hogy 2020-2030-ra is lennének kibocsátás csökkentési célkitűzések. A fenntarthatóság azt is jelenti, hogy a jogszabály hatását is vizsgálni kell, hogy senki nem foglalkozik ezzel se közülünk, se a bizottságnál. Pedig fontos, hiszen jogszabályt alkotunk, irányelveket fogadunk el, amelyeket nem mindig ültetnek át, illetve alkalmaznak. Éghajlatváltozásról van ugye itt szó. A mi körünkbe az ipari kibocsátások tartoznak, ugye. Azt kívánom, hogy a jövőben ö, folytassunk vitát a különböző tagállamokban tapasztalható kihatásokról. Válság idején könnyű bizonyos politikákat támogatni, amelyek látszólag csökkentenék a kibocsátásokat, csak hogy ez gyakran aszimmetrikus. Nincs rendszer szemlélet, gondoljunk az autókra, az épületekre, a jogszabályokról, például az építészeti, építésügyi előírásokról hatástanulmányt kellene készítetni. Ugye beszélünk a kizöldítésről, a városok kizöldítéséről, fák ültetésével el lehetne érni a természetes széndiokszid befogást, megkötést is. Vannak olyan cégek, mint például az Arcelor, akiknek nagyon komoly a környezetterhelésük, Ismétlem, a csökkentés mellett vagyok, ugyanakkor globálisan kellene elkezdeni most már előbb-utóbb gondolkodnunk. Köszönöm szépen. Szatu Hasi szerepel, illetve Nibler kollega a listán, de önök már akkor kérték a szót, amikor le volt zárva a szó, egy percet adok önöknek. Köszönöm szépen, csak nagyon röviden szeretnék megosztani önökkel néhány gondolatot, egy hosszú távú perspektívákat igénylő területről beszélünk. Olyan perspektívákról beszélünk, amelyek 2050-ig kell, hogy megvalósuljanak. Annak érdekében, hogy elmondhassuk, hogy ez a terv ez nem valott kudarcot, már most beszélnünk kell arról, hogy mit kell tennünk, illetve hogyan tudunk segíteni bizonyos iparágaknak. Hiszen ezek az iparágak támogatásra szorulnak annak érdekében, hogy a legmodernebb technológiákba tudjanak befektetni. A kibocsátás kereskedelmi rendszerünk lényegében kudarcot vallott, és az iparnak a megfelelő szintű modernizálására nem látunk semmilyen eszközt. Egy dologra szeretnék még gyorsan utalni. Nagyon értelmesnek tartanám, hogy a Chris Davis jelentésében megemlítenék, hogy tanácsos az új technológiákba beruházni. Tehát az innovációra, a kutatásra fordított pénzforrásokat meg kell növelnünk, így lesz ez csak megfelelő hajtóerő az ipar számára. Mindenképpen az ipar eh, is eh, akkor alkalmazni fogja ezt a technológiát. Köszönöm. Szatú, tessék. Köszönöm szépen, és elnézést, hogy ilyen későn érkeztem. Repülőm késett. A, más, a legfontosabb dolog, amit el szeretnék mondani, az az, hogy köszönetet mondok az előadónak kiváló tervezetet készített. Egyetértek azzal az alapelképzeléssel, hogy hagyjuk jóvá az Európai Bizottság 2050-es alacsony szénkibocsátású menetrendjét, roadmapjét, ugyanakkor úgy gondolom, hogy ambíciózusabbnak kellene lennünk, mint az Európai Bizottság tervei. A jelentéstervezetben én különösen nagyra értékeltem a 100 g széndiokszidban való korlátozást kilovattóránként, és sajnálom, hogy a javaslatban nem szerepel ilyen határérték. Korábban a jogszabály tervezeteknél volt lehetőségünk ilyen célokat kitűzni. Ugyanakkor emlékeztetnék rá, hogy az Európai Bizottság ambíciója emelkedik ugyan, de messze elmarad a plusz 2 Celsius fokos éghajlatváltozási célkitűzésünktől. Ezzel fel is használtam egy percemet, köszönöm. Köszönöm. Ezzel rögtön le is zárom ezt a napirendi pontot. December 6-án 12 órakor van a módosítók benyújtásának határideje. Elnök úr, a bizottságot is meghallgatjuk? Elnézést, Zsüven úr már majdnem két órája várakozik Tudom, hogy a protokoll szerint nem így kellene eljönni, Hát ez nem elfogadható. Hogyha megnézzük, ez az utolsó napi rendi pont, akkor halasszuk el holnapra. Az a probléma, hogy nem lehet holnapra halasztani, mondja az ön. Elnézést, a bizottság tisztségviselés itt van, hogy reagáljon a vitára mégiscsak jobb, hogyha rövid idő marad, mint hogyha egyáltalán nem szólalhat fel úgy gondolom, hogy ez így nem helyes. Beszélje meg jóval akkor, mondja az elnök. Thank you for giving me the floor. I'll be short. Köszönöm, hogy megkapom a szót, rövidre foghatom magamat. Egyrészt én is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek, egy nagyon kiegyensúlyozott jelentéstervezetért, amely fontos kérdésekről szól, az éghajlatváltozásról, az energiabiztonságról, és a környezet védelméről, és ez felsorolja, hogy mit tervez a bizottság az elkövetkező három évben tenni. Nem akarok mindenbe belemenni. A megújuló stratégia, az ki Európa 2020-as stratégia, tenger stratégia, és sorolhatnám még, ezek a kérdések mind szerepelnek a bizottság munkaprogramjában. A bizottság számára nagyon fontos, hogy a jelentés tervezett elismerés elfogadja a mérföldköveket. Ez nem csak a bizottság számára fontos a jövő munkája tekintetében, hanem az iparágak számára is, hiszen az ipar, iparnak, a termelőknek tudniuk kell, hogy mi a hosszú távú perspektíva. Ehhez kell a költséghatékonyság elvárását igazítani. Persze a carbon leakage jelenségével is foglalkoznunk kell, és biztosítanunk kell azt, hogy ne kerüljenek az energiaintenzív verseny versenyhátrányba más területekkel szemben. Végezetül a CC-s technológiára ról engedjenek meg egy észrevételt. Látom, ez fontos a jelentéstevőnek. Nos, a bizottság egy, hat, egy határidőt határozott meg, hogy mikorra foglalkozunk ezzel. Nos, az éves 300-as engedélyezés sinem van, az due diligence, a megfelelő óvatosság elve e, zajlik, ezt is alkalmazzuk, és a bizottság tisztában van annak szükségességével, hogy a tagállamok is minden erőfeszítést megtegyenek, és hogy valódi bemutató üzemetségek működjenek. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hát már ez 50 százalék is nagyon nagy vonalú véleményem szerint. Lépjünk tovább. Elnézést, hogy ilyen hosszú ideig várattuk Önt Zsüven úr. Parancsolj, most öné a szó a hatos napi rendi pontról. Tessék parancsolni, Zsüven úr. Merci, Monsieur le Président. Il ne s'agit pas que... Köszönöm, elnök úr. Nyilván nem csak rólam van szó, hanem a kollégákról is, a jelenlévő árnyékelőadókról, Moran Chartier asszonyról is, aki itt ül a jobbomon, illetve a foglalkoztatási szakbizottság illetékeséről így. Hadd mondjam el röviden, hogy mi is a helyzet. 2004-ben hoztak egy irányelvet, aminek az volt a célja, hogy az emeri berendezések kibocsátásait korlátozzák. Ez egy nagyon fontos diagnózis készítő és terápiás eszköz. A az egészségügyi közösség, az egészségügyi szakemberek közössége azonban úgy gondolta, hogy teljesen aránytalan ez az irányelv onkológiában, neurológiában és még kardiológiában is nagyon gyakran használják az MRI-t, és gyakorlatilag nélkülözhetetlenné vált bizonyos patológiák esetében a növekedés is tapasztalható, neurodegeneratív onkológiai betegségek terjednek, ugye tudjuk, hogy öregedik a társadalom, ezért is nélkülözhetetlenek az emerik. A bizottság most olyan javaslatot tett, miszerint újfajta kitettségi értékeket alkalmaznának, ez helyes, ugyanakkor mentesítenék az MRI készülékeket, és pontosan ezt szeretnénk mi támogatni, ezt a mentesítést, amit a bizottság javasol, hiszen most azokról van szó, akik az emeri egészségügyi felhasználásánál segítkeznek. Egy nagyon fontos szabály ez, tudom, hogy a nap vége felé járunk, de hogyha ez a mentesség nem lép életbe, akkor az egészségügyi munka egy része le fog állni. Ezért igen fontos ennek a jogszabálynak az elfogadása. Köszönöm elnök úr. Köszönöm szépen köszönöm, hogy lehetőséget ad másoknak is a hozzászólására a Vilmat, mint árnyék előadó. Köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm, hogy egy ilyen fontos vitára lehetőséget adott. Sajnálatos, hogy ilyen sokat kellett várakoznunk. Gratulálok Zsüven úrnak, nagyon jó jelentés készített, a nagy részét támogatni tudom, és sokkal világosabbak a módosítók, mint a bizottság eredeti javaslata volt. Az emerik mentesítése helyes, nagyon fontos, hogy gondoskodjunk róla, hogy megfelelő egyensúly jöjjön létre a nagy közegészségügyi haszon és az ártalmak között. Nyilvánvalóan szükség van az emeri mentesítés kivezetésére a szabályozás alól sokkal biztonságosabbak a munkavállalók számára, mint az egyetlen igazi alternatíva, vagyis a röntgengépek, amelyek rákeltő hatások. tudjuk, hogy milyen sok betegség esetében fontos az MRI, meg a kutatásoknál is. Nem lehet arról gondoskodni, hogy ennyire távol legyenek a dolgozók a géptől, amikor az működik egyes idős emberek, nők, kis gyerekek segítséget kell, hogy kapjanak az mr t a sebészetben is használják, úgyhogy közel kell, hogy legyen az egészségügy dolgozó az elektromágneses térhez mezőhöz. Nagyon fontos ugyanakkor, hogy ne diszkrimináljunk a dolgozók között, ezért kétségeim vannak azzal a javaslattal kapcsolatban, hogy új cikk kerülne be a e, határértékek aluli mentességet illetően, e, hiszen akkor más egészségügyi dolgozók is mentességeket akarnának. Világosan meg kell mondanunk, hogy ez egy speciális eset, és hogy felülvizsgálatra kerülhet a mentesítés azt is pontosan ki kell mondani, hogy bár az emeri dolgozókra nem vonatkozik ez a korlátozás, minden más védintézkedés vonatkozik rájuk. Örülök, hogy Zsüven úr azt is javasolja, hogy töröljük a mm, az ártalmas egészségügyi következmények és a biztonsági ártalom megkülönböztető definícióját. Nyilván, ha az egyik fennáll, akkor a másik is fennáll ugyanakkor külön kitettségi limiteket tartalmaz a biztonság és az egészség területén tekintetében ez a tervezet, és ezt meg kell változtatni. Ugyanakkor a közvetett és a közvetlen nem kívánatos hatályokat külön, megkülönbözteti a bizottság anyaga, és ezt nem értem, hogy miért teszi. Ugyanakkor a hosszú távú akkumulatív hatásokat nem kellőképpen veszi figyelembe a bizottság anyaga, hiszen nem áll rendelkezésünkre kellegedő tudományos bizonyíték, de úgy gondolom, hogyha a jövőben bizonyíték kerül elő, akkor ezt mindenképpen alkalmazni kell a munkavállalók védelmében. Az óvatosság elvét kötelezően kell alkalmazni, hiszen sok ezer munkavállaló van kitéve az emeri eh, kihatásainak az ő esetükben a kitettség kumulatív is lesz. Meg szeretném köszönni Zsuven úrnak, a bizottságnak és az EMPL jelentéstevőnek a munkáját, és mindent megteszek annak érdemében, hogy előre jussunk. Nos, hát köszönjük ezt a meglehetősen intenzív felolvasást, és most Kadakis képviselője szó. Köszönöm szépen, na én is fog, sietek, hogy minél gyorsabban tudjak olvasni. Meg szeretném köszönni a jelentéstevőnök ezt a kiszönő munkát, amit egy kitűnő egyesült találta között, hogy ő egyrészt megértse a egészségügyi célokat, másrészt pedig a munkavállalók biztonságának kérdését is alkalmazza. Ugyanakkor pedig nagyon jó a jelentés a tekintetben, hogy megfelelően kihangsúlyozza az egészségügyi előnyöket, de a, a, a módszer előnyeit, de ugyanakkor a veszélyeit is. A hármas cikket emelem ki a tekintetben, de kérem a jelentéstevőt, hogy legyen óvatosabb, ne tegyük túl deskriptívvé az derogációkat, tehát ne írjuk elő, hogy milyen kivételeket teszünk lehetővé, hiszen rugalmasnak kell lenni úgy gondolom, hogy újabb és újabb veszélyekre is felfigyelhetünk, melyek az MRI módszerből származnak, éppen ezért a tudományos bizonyítékok irányába nyitva kell lennünk. Beszéltünk az MRI módszer az egészségügyi rendszerben való használatáról, de a kutatás és a tudományos felhasználás területén is kivételeket szeretnék előirányozni. És fontos kitérni a EMPL jelentéstevő munkájára. Köszönöm. Ja, Áder János. Elnök köszönöm szépen. Én nem felolvasni szeretnék, hanem a meglehetősen kevés teremben maradt kollégának az értelmére és érzelmére szeretnék hatni. Előjáróban hadd mondjam azt, hogy én nem vagyok orvos. Azonban potenciális betegként és politikusként van véleményem erről a dologról. Én azt gondolom, hogy az első és a legfontosabb, amit el kell mondani, hogy 7 évvel ezelőtt az Európai Parlament elkövetett egy hibát, egy szabályozási hibát követett el. Igazából azt lehetne mondani, hogy botrány, skandalum, hogy hét esztendő nem volt elegendő arra, hogy az Európai Parlament ezt a hibát orvosolja. Mi a hibának a lényege? A hibának a lényege az, hogy körülbelül a betegek egy ötödénél, tehát minden ötödik betegnél akinél egyébként az emerit használnák, megfosztaná a betegeknek ezen köré, tehát minden ötödik beteget megfosztaná attól, hogy ezt a korszerű orvosi diagnosztikai eszközt vele kapcsolatban használják. Ez elfogadhatatlan. Ez elfogadhatatlan a betegek szempontjából. Az orvosok elmondták évekkel ezelőtt, hogy megalapozatlan a szabályozás, a 2004-es szabályozás. Az egészségügyi dolgozók elmondták, hogy 30 év tapasztalat alapján biztosít, biztosan állíthatják, hogy semmiféle egészségkárosító hatás nem mutatható ki. A betegek szervezetei tiltakoztak, és 7 év után ott vagyunk, hogy még mindig különböző apró jogi finomításokon finom, ö, vitatkozgatunk. Azt pontosan tudniuk kell a kollégáknak, hogy itt az európai parlamenti képviselők között talán már különösebb véleménykülönbség nincs. Azt is tudniuk kell, hogy a bizottság álláspontja, én azt gondolom, hogy helyes. De azt is el kell, hogy hangozon ebben a vitában, hogy ma van egy blokkoló kisebbség a tanácsban, hét ország képviselői, és arra szeretném kérni a kevés maradék kollégát és azoknak az asszisztenseit, hogy próbálják meggyőzni Németország, Olaszország, Ausztria, Portugália, Lengyelország, Litvánia és Csehország képviselőit, tanácsban ülő képviselőit, hogy rossz úton okay. vannak. Thank you rossz úton vannak. Elnök úr, egyetlen egy mondat. A hibát összefoglalva, a hibát az Európai Parlament követte el, a hibát sürgősen orvosolni kellene, és egyetlen beteget sem foszhatunk meg ettől a hatékony diagnosztikai eszköztől. Köszönöm szépen, elnök úr. Thank you. And now, uh, Paranova, you were not on the list. Köszönöm, Paranova képviselő nem volt uh, árnyék jelentős tevőként a listán az alda részéről, de ezek szerint mégiscsak az. Köszönöm szépen. Elnök úr, én is gratulálni szeretnék Zsüven képviselőnek a kitűnő munkához, a jelentéstervezethez. Az ALDEM támogatja az ő megközelítését, és nagyra értékeljük azt a módot, ahogyan az Európai, Bíróság, Európai Bizottság is kezelni próbálja az emeri kérdését, ki, ki vételt akar a kitételi szintek tekintetében elfogadni. Frederick Lees 2009-ben már eh, végzett munkát ebben a e dosszié kapcsán, és láthatjuk, hogy milyen nehéz az imént elhangzott múltban általunk elkövetett eh, hibákat kiküszöbölni. Nos, ezek kivételt ugyanakkor nem lehet eh, automatikusan garantálni, és specifikus munkavédelmi szabályokhoz kell őket kapcsolni hiszen minnyáján egyetértünk abban, hogy a kivétel nem jelentheti az, hogy semmilyen kitettségi szint nincsen, ahol szabályozunk a kitettséget. Azonban valóban az emerik tekintetében több adatra van szükségünk, és az is nagyon fontos, hogy egy nyomonkövetési mechanizmust működtessünk. Úgy gondolom, hogy ebben a konkrét esetben a más hasonló közegészségügyi kérdésekben nem szabad precedenst alakítani, például a mobiltelefonok használata, vagy a hosszú távú elektromágneses térnek való kitettség tekintetében. Tehát ne hozzunk létre precedenst ezzel a dosszéval. Köszönöm. Köszönöm végezetül pedig jelentéstevő asszony öné szó. Merci beaucoup. J'ai été d'abord euh, merci. Köszönöm szépen először is, köszönöm, hogy itt lehettek a Foglalkoztatási Szociális Ügyi Szakbizottság előadójaként szeretnék csatlakozni ahhoz, ami elhangzott. Zsüven úr tényleg nagyon színvonalas munkát végzett, és megismételni azt, amit Áder kollega mondott, hogy mennyire sürgős ez az ügy. Önnek teljesen igaza van, a parlament hibát követett el, és Egyáltalán nem lehetünk büszkék erre az irányelvre, ami minnyájunkat megfogsztana az emeri vizsgálatok lehetőségétől. Orvosolni kell ezt a problémát, ugyanakkor figyelem, nagyon kevés idő áll rendelkezésünkre. Nem a ma délutánról beszélek, hanem azt akarom mondani ezzel, hogy a 2004-es irányelv bevezetését 2012. április 30-ig halasztották el, úgyhogy minnyájunknak össze kell fogni, és meg kell találni a kilábalási lehetőséget ebből a 2012-es hatályba lépésű jogszabályból, hogy kiegyensúlyozott, jól szervezett módon valósuljon meg a munkavállalók védelme, ugye ami, amivel alapvetően mi foglalkozunk a foglalkoztatási szakbizottságban, és az MRI használata között az egészségügyi szektorban, a diagnózis készítésben, a kutatásban szükség van rá, az MRI olyan technológia, ahogy Philip Juven úr is mondta, aki jól ismeri ezt a területet, amit nem lehet más technológiákkal kiváltani. Megfosztani magunkat egy ilyen közegészségügyi eszköztől óriási hiba lenne. A Foglalkoztatási és Szociális Ügyi Szakbizottságban én úgy irányítom a munkát, hogy egy munkacsoport jöhetett létre, az összes árnyékelő adóval, és így mindenki az összes információhoz hozzájut, hiszen nagyon bonyolult ez a kérdés, és így nem tévedhetünk még egyszer. Ugyanakkor kétszer is egyeztetek az európai szakszervezetekkel, ugyanis én vagyok a parlament és az Európai Szakszervezeti Konfederációk állandó munkacsoportjának a társelnöke is. Konstruktív eszmecsere zajlik. Úgy gondolom, hogy nagyon oda kell figyelni arra, ami a tanácsban történik, mert hallhatták, hogy a hét országból álló blokkoló kisebbségen belül, amiről a kollégait beszélt meg is, és ugye lengyel elnökség van. Mindenképpen sikerre kell vinnünk ezt az ügyet. Néhány hónapunk maradt csak, mielőtt az irányelv ugye meghosszabbodik, és akkor nagyon kellemetlen helyzetbe kerülnénk. Mindenképpen számítok az összes kollega felelősség tudatára. Győzzük meg a többi kollégát is, tudjunk kilábalni ebből a blokkoló kisebbségből. Köszönöm. Köszönöm. Fennáll persze veszélye, hogy az Európai Parlament tolmácsokra vonatkozó munkaszabályait megsértjük, de ennek ellenére megadom a bizottságnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok röviden fogalmazni. Jól látom, hogy a az itt megszólalók teljesen egyetértenek az Európai Bizottság jelenlegi javaslatával, meg kell próbálni elérni, hogy ne legyen most már probléma az orvosi felhasználású képalkotó berendezésekkel, úgy gondoljuk, hogy ez az opció mindenki számára előnyös és jól keretek közé van szorítva. Vannak más specifikus derogációk is a hadsereg esetében, illetve bizonyos ipari felhasználás esetében is. Most nem fogunk erről beszélni, de ezek is nagyon komoly specifikus helyzetek. Rövidre fognám, és csak annyit mondanék, a 13-as módosítót esetleg újra kellene olvasni, mert úgy tűnik, hogy a rugalmassági, arányossági rendszerrel ütközik, amit mi ugye a mellékletben javaslunk az irányelv alkalmazásának megkönnyítése érdekében. Ugye munkáltatói kockázatfelmérésről van itt szó, tehát ez az egyetlen módosító nem klappol a filozófiához. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezzel pedig ezt a napirendi pontot is befejezzük. A december 5-én 12 óraig lehet benyújtani módosítókat, és az MV-ben január 24-én szavazunk, az MPL pedig február 13-án szavaz. Ennyit erről holnap 10-kor kezdjük a szavazást, 9-től 10-ig koordinátorok ülése. Köszönöm.